Dear colleagues, kedves kollégák, megkezdhetjük az ülésünket ma délutánra. Külön üdvözlöm Katajnen urat újra itt a szakbizottságunkban, a bizottság alelnökét. Így a körkörös gazdaság cselekvési tervével kapcsolatban hallgatjuk meg újra 2016. március 16-án már járt a körünkben, és nagy érdeklődést tanúsítunk a legutóbbi látogatás mi történt. Ez fontos dolog számunkra ez, és nagy kíváncsiak vagyunk arra, amikor majd közzéteszik ezt a cselekvési tervet, és az szakbizottság szoros figyelemmel kíséri azt, mi történik. Ezért döntés Timmermans urat, alelnök urat hat havonta meghívjuk, hogy tájékoztassák a parlamentet. Természetesen eh, számítunk arra, hogy eljönnek eh, a meghívásainkra. Először is köszönöm szépen, hogy eljöttem mai napon, és meg is adom a szót önnek a bevezetője megtartásához, későbbiekben pedig eszmecserére kerül sor a szakbizottság tagjaival. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy újra egyszer meghívtak ide a szakbizottságba. A mai téma a körkörös gazdaság <clears throat> abszolút aktuális érdemi téma. Ez most a termékek egy új listáját állítottuk össze az Ökto Design irányelv alá tartozó termékekről van szó, erre majd kitérek még a beszédemben. Minden esetre azt látjuk, hogy időt kell szánnunk a körkörös gazdaságra. Úgy gondolom, hogy sokan vélik úgy hasonlóan hozzánk, hogy ez egy fontos trend a világgazdaságban, és a következő években ez így is marad. Mi szabályozói oldalon kell, hogy alkalmazkodjunk ehhez oly módon, hogy hogyan tudjuk ezt az átállást biztosítani a lineárisról a cirkuláris gazdaságra ez azért is fontos, hogy már vannak hasonló modellek, ezeket kell arra ráállítani, hogy plusz értéket, hozzáadott értéket teremtsenek, és többet, nagyobb termelékenységet, mint a lineáris hagyományos gazdaság. És hát természetesen azt kell megvizsgálni, hogyan tudjuk ezt a társadalom jóléte szolgálatába állítani. Ezért azt tudom csak mondani, hogy szabályozó oldalon az a fő feladatunk, hogyan tudjuk ezt a tendenciát erősíteni. Azt gondolom, hogy megfelelő sebességgel haladunk, jó irányba, a körkörös gazdaságra vonatkozó csomag elfogadása után az Európai Bizottság a végrehajtásba fogott bele, meglehetősen gyorsan reagálva, és a cselekvési terv kapcsán a jogalkotási javaslatot is készítettünk az online értékesítéssel kapcsolatban az, a ebben az esetben, hogy milyen garanciákra van szükség, aztán felvizsgáltuk a műtrágyákat, a a tisztességtelen gyakorlatokat, ö, korcsol levettük, létrehoztunk egy EU platformot, amely fellép a élelmiszerveszteség és élelmiszer pazarlás ellen, és az innovatív gazdaság fejlesztése érdekében. És a következő évek még további lépéseket tervezünk. Az Európai Bizottság egy cselekvési tervről beszámol a következő év elején januárjában, és egy közleményt is készítünk az energiapazarlással kapcsolatban. Aztán a platformon a körkörös gazdaság finanszírozása is szóba kerül, ez egy fontos része természetesen az egész csomagnak. Most pedig rátérnek az ökodizájn irányelvre, hogyan tudjuk ezt végrehajtani. Az ökodizájn fontos része a körkörös gazdaságnak, hiszen segít modernizálni, korszerűsíteni a gazdaságunkat. Ez azt jelenti, hogy ösztönzőket hoz létre, és egyenlő esélyeket biztosít a vállalatok számára, akik Európában működnek. És Vonatkoztatnánk ezt egyébként az importált termékekre is Európán kívülről. Az ökodizájn tehát azt gondolom, hogy ez egy egységes piaci projekt az én szememben hiszen egységes szabályozási környezetet teremt az Európában termelt termékekre nézve és az importált termékekre nézve meg kell néznünk ezt az ökodizájn területet alaposabban, három szemszögből, a fogyasztók szemszögéből mit tudunk tenni, milyen szerepet játszanak itt a fogyasztók. A második pont egy újabb perspektíva az ipar szempontjából, a harmadik pedig az eredményt tartja szem előtt, hogyan tudjuk megvédeni a környezetünket. Most nézzük meg a fogyasztói oldalt mint már említettem, ez volt az első pontom, az energiafogyasztás csökkentése nem csak kormányok feladata, nem csak a politikusok feladata, bizony a fogyasztóknak is ilyen értelemben kell fellépniük, például amikor kiválasztják a termékeiket nap mint nap. Az fogyasztóknak lehetőséget kell adni, és minél több lehetőséget adunk neki, annál inkább hozzá tud járulni a gazdaság korszerűsítéséhez. Az ökodizájn irányelv fontos eszköze a tudatosításnak, hogy és amikor ezt megtesszük, akkor ez azt is jelenti, hogy tudatosan választhassanak a fogyasztók a piacon. Az európai fogyasztó szervezetek úgy látják, hogy a kumulatív megtakarítása háztartások szintjén mintegy 450 euró lehet. A bizottsági becslésünk némileg pozitívabb. Úgy gondoljuk, hogy az éves megtakarítás egy tipikus háztartás esetében elérheti az 500 eurót is. hát van lehetőség a választás útján, a fogyasztó bizony komoly pénzt takaríthat meg. Hogyha megnézzük az üzleti élet szempontjából az ökodizájn és a címkézés Európában úgy alakulhat a legpozitívan, ha közös tendereket hozunk létre. E, ehhez természetesen a szabályozási biztonságot kell erősítenünk a termékek számára. Az új technológiákba természetesen be is kell fektetni mit tudunk jó megoldásokat találni. A tudományos becslések azt jelentik, hogy az ökodizájn keret mint egy 55 milliárd eurós megtakarítást tehet lehetővé a termelői ágazat számára, az ipar számára vagyis a bevételről beszélünk valójában, hiszen energiahatékonyabb termékek felhasználásakor a gyártásonál az ipar megtakaríthat, ezt látni kell. A helyzet egy win-win helyzet az ipar és a fogyasztók számára, mi így gondoljuk. Ez nem virtuális termékekre vonatkozik, csak Egyetlen tévé még nem ö, ö, hoz nagy változtatást, de hogyha több száz millió háztartásban ö, tudjuk ezt bevezetni, akkor komoly eredményt érünk el. És mi, ha az új termékeket megnézzük, akkor úgy számolunk pillanatnyilag az ecodesign irányelv végrehajtása során energiát tudunk komoly mennyiségben megtakarítani, még hozzá annyit, ami Olaszország egyéves energiafogyasztásának felel meg nagyjából. Tehát elmondhatjuk, az ökodizájn nem egy kis dolog, ez az irányelv. Egyébként pedig egy munkatervről is beszélünk, pillanatnyilag egyetértettünk abban, hogy 2030-ig az energia megtakarítás Svédország egyéves energiafogyasztásának felel meg. Tehát Svédország és Olaszország energiafogyasztását lehet össze hasonlítani. Tehát az új javaslat ennyivel kínál többet. Igen, és nagy lépéseket akarunk tenni. Hogyha nagy lépéseket akarunk tenni, azt hiszem ez egy helyes terület, ahol erre van lehetőség. Mint már elmondtam, egy sor pontról beszélünk, amivel kiegészítjük a mai napon az ökodizájn irányelvet. Hat különböző pontot vetnék fel az az elektromos liftek, a nap, pan, napelemek, konténerek és vízmelegítők, elektromos vízmelegítők, amelyek szerephez jutnak, ezek azok a területek, amelyeket kiválasztottunk, egyszerűen azért, mert ezek egy óriási potenciált kínálnak az energia megtakarításban. Mm. El kell, hogy mondjam, hogy a lista az energia megtakarításból indul ki, ez a legfontosabb tényező. Dióhelyben ez azt jelenti, hogyha ezek a javaslatok átmennek a gyakorlatba, akkor ugyanazokat az eszközöket lehet használni, mint ma, de kevesebb energiabefektetés, És az ipar egész Európában egyenlő esélyeket kap, amikor a termékeit előállítja és a piacra dobja. A mai napon a fogyasztói szervezetekkel és az iparral nagyon jó találkozónk volt, és nagy, sokan várják, hogy éljenek az új lehetőségekkel. Azt hiszem, hogy egy helyes módja annak, hogy Európának segítsünk abban, hogy új munkahelyeket teremtsen, és javítsa a termelékenységét, és növelje a hozzáadott értéket. A következő pont, amiről beszélni akartam, az a hulladékcsomag és a műtrágya. Hogyha megnézzük a termékeket, ez a hulladékcsomag fontos része a körkörös gazdaságnak, és szeretnénk megállapodni a társ jogalkotókkal abban, hogy így sikeresek legyünk. És üdvözöljük az Európai Parlament támogatását, amit kaptunk ezen a területen. Benyomást tesznek szánk azok a számok, amelyeket itt említenek, és szeretnénk a javaslatokkal tovább haladni. Hogyha a folyamatban lévő munkát megnézzük, itt az NV bizottságban, akkor látjuk, hogy ez mennyire fontos. Itt szeptemberben már elhangzott, hogy széleskörű támogatást élveznek a felvetéseink a, például a hulladék megelőzés, a recycling, de még vannak fontos pontok, amelyeket meg kell beszélnünk egymással. Most szeretném megismételni, hogy teljes technikai támogatást biztosítunk önöknek abban, hogy a hulladék feldolgozásra vonatkozó javaslatot el lehessen fogadni. A viták és az eszmecserék a tanácsi munkacsoportban is jól haladnak a műtrágya javaslat és csomag első részét már el is sikerült fogadni, ami pedig az egységes piac megnyitását illeti ezen a területen, ez egy fontos lépés. Arra számítunk, hogy kritikus anyagot, mint a foszfor hasonló bonon fel lehet váltani újabb termékekkel. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy az EU ö, ö, 2030-ig jelentős mértékű importot váltson ki. A tanácsi viták eh, eh, hozzájárultak ahhoz, hogy ez a munka megfelelő módon haladjon. A javaslat egyébként erősíti a fenntartható fejlődést is, és eh, így csökkenni, csökkenteni szeretnénk a mérgező hatást az emberre és a környezetre. Egyébként pedig a hogyan tudjuk a további eszközökkel segíteni a, az efsz keresztül a nyersanyag felhasználást. Az FC kapcsán is vannak felvetések, amelyek a környezeti terhelést csökkenthetik. Az FC, az Európai Beruházási Terv nagyon fontos lehetőséget kínál a zöld gazdaság számára és itt szeretnénk állami és magánpénzeket is jelentős mértékben megmozgatni a környezetbarát projektek érdekében. A a papír újrahasznosítás fontos dolog, ezzel arra igyekszünk rávenni az európai gazdaságot, hogy a helyi papírt hasznosítsák újra mindenek előtt, hogy szállítás csökkenteni lehessen, de vonatkozó Spanyolországban, de Olaszországról is beszélnünk kell az innovatív technológiák bevezetése területén, a bio műanyagok és a bio vegyszerek felhasználásánál. Finnország esetében is komoly támogatást kaptak egy nagy a megújuló szövetek és szálak felhasználásában és a megújuló energiaellátás biztosításában. De természetesen szükség van arra, és ezen dolgozunk is, hogy erősítsük a környezeti projektek számát, amit az EFSZ-n keresztül finanszírozunk. Ez feltétlenül fontos a körkörös gazdaság szempontjából. Az Európai Bizottság szeptemberben azt javasolta, hogy kibővítsük 2020-ig a az ezen a területen folyó munkát, és mintegy 500 milliárd euróról beszélünk, amelyet sikerül, szeretnénk megmozgatni. Az Európai Bizottság most javaslatot tett arra, hogy a projektek legalább 40% az infrastruktúrába menjen, és oly módon, hogy a klímaváltozásra reagáljunk a COP21 értelmében az EFC és a strukturális beruházási alapok is az EU-ban fontos szerepet játszanak majd annak megkönnyítésében és meggyorsításában, hogy a körkörös gazdaság teret nyerjen. Szeretnénk magasabb hozzáadott értéket termeljünk mindenek előtt a beruházási platformok esetében. Jó példát szolgál erre Franciaországban az a téma, hogy egy alacsony karbonkibocsátású gazdaságot fejleszünk egyes régiókban. A cél az, hogy a régió a végén egy zéró kibocsátású modellt alkosson. Ezzel egyidejűleg szeretnénk versenyképes gazdaságot is építeni. Aztán pedig néhány gondolatot amelyek rámutatnak a fenntartható kötelezettségvállalásokra, a körkörös gazdaságra való átállás és a környezeti jog alaposabb betartása mindenképpen szükséges. 2017 előtt folytatni fogjuk már a munkát a körkörös gazdaság cselekvési terv végrehajtása. Öt kulcs kezdeményezéssel az első, a műanyag stratégia kialakítása, itt a recycling erősítése, és a környezet, környezetbe jutatása elleni fellépése. Mindenek előtt a tengeri mm, hulladékról beszélünk. A második pont minimális minőségi sztenderdeket szeretnénk bevezetni a vízgazgatás területen. A harmadik pont a vízellátási rendszer, és itt az ivóvíz irányelv kerül előtérbe. Itt szeretnénk a polgárokat is bevonni. Van a kapcsolatban egy polgári kezdeményezés. A negyedik pont a vegyszerek és a hulladékanyagok felhasználása, újrahasznosítása a körkörös gazdaság keretei között szeretnénk javítani a másodlagos nyersanyag felhasználást a gazdaságon belül és jobb technológiákat kialakítani arra, hogy hogyan tudjuk nyomon követni az anyagok utazását. A harmadik pont egy monitoring keret kialakítása, hogy mérni tudjuk azt a haladást, amit az EU elért a körkörös gazdaság irányába. Köszönöm szépen, elnök úr, és eh, eh, azt a támogatást, amit az önök szakbizottsága kínált ezen a területen. Igen, tisztelt képviselők, azt hiszem ezzel a bevezetőmet befejezhetem, és kíváncsian várom kérdéseiket, kommentárjaikat. Köszönöm szépen, Katainen, elnök helyettes úr. Megkezdjük az első felszólalási kört. A koordinátoroknak adom meg először a szót. Kállenc Florenc az első. A koordinátorokat arra kérem, hogy maximum két percben fogalmazzák meg a felszólalásukat, mert 30 név van itt a felszólalók listáján. És köszönöm szépen az együttműködést, Florenc úr. Megpróbálom. Alelnök úr, köszönöm, hogy eljött. A meghallgatásakor meg is ígérte ezt nekünk, és nagyon hasznos tényleg, hogyha betartja az ígéretét, és eljön hozzánk. Ökodizájn Tíz évvel ezelőtt én is részt vettem ennek a megalkotásában, és utána elég furcsa lett a helyzet, a lizolámpa, egyebek kapcsán. Azóta módosult ez a jogszabály, és a bizottság ehhez pozitívan járult hozzá. Engem az érdekelne, hogy milyen kritériumot határoztak meg az ön által említett hat faktor vagy termék kapcsán. Az erőforrás hatékonyságról is akartam kérdezni, de azt igazából már megválaszolta. Nekem úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság végre megértette, hogy a környezetpolitika nem büntetés, hanem a termelés elején egy tudományos kihívásra válaszadás, hogy tudjuk elkerülni a, minél inkább a hulladék keletkezését. A következő kérdés, hogy hogyan alkalmazzuk az európai szabályokat. Magánök úr, hogyha felsorolnám, hogy milyen sok eh, európai jogszabályról döntöttünk itt eh, nagy egyetértésben, és hogy azután a tagállamok köztük Németország is ezt milyen minősítetlenül rosszul ültetik át a gyakorlatba. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, és legyenek kemények, hiszen ott arról van szó, hogy ha egyszer az EU valamit eldönt, szabályokat, akkor azokat be is kell tartani, és végre kell hajtani. A következő a circular economy, ugye a körforgásos gazdaság. Nekem a hulladék és a e, e, vegyipar közötti interfész kérdése is izgat. Ezt szeretném tudni, hogy az az anyag, amit említett, abban hol tartanak, mennyire a reciklálás, a recycling, persze akarunk újra hasznosítani de ha nem tudjuk, hogy mi lesz a végtermék, és azt mire tudjuk majd felhasználni, hát akkor lehet, hogy nincs sok értelme útnak indítani a nagy vagy elindítani a nagy berendezéseket. Köszönöm szépen, Dália asszony. Thank you, Chair, thanks. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Katalin úr, hogy eljött hozzánk. Három témát szeretnék említeni, de először bevezetőként elmondanám, hogy a bizottság körkörös gazdaságra vonatkozó javaslat visszavonása, és ami szerepelt is egy cselekvési tervben, ez egy kicsit különleges helyzet volt számunkra, valójában nem jogalkotási javaslat volt ez, hiszen mi azt szeretnénk, hogy folyamatosan használatos legyen ez a gazdaság. Említette azt a hat témát, azt a hat elemet, amelyeket kiválasztanak az ekodizájn témájában, és azt mondta, hogy energia jellemzőkön alapul ez. az pozitív, hogy a bizottság teljesíti a vállalását az ekodizájn témájában. Mi úgy gondoljuk, hogy az ekodizájn jogalkotás rendkívül fontos a körkörös gazdaság számára, hiszen ez határozza meg, hogy milyenek lesznek a jövőbeni termékek. Szeretném megérteni azt, hogy mennyire bízik ön abban, illetve milyen módon javasolja azt, hogy átláthatóság legyen érvényes a tekintetben, hogy a már meglévő javakból, jószágok közül mit fognak kiválasztani. Második megjegyzésem a műanyagokra vonatkozik, említette ezt a témát is, a tengeri hulladékot. A cselekvési terv két lépés határozít meg. Új stratégia kialakítása 2017-re, és specifikus cselekvések bevezetése a tengeri hulladék mennyiség csökkentésére, illeszkedve a 2020-as célokhoz is. Szeretnék erre a két témára vonatkozóan friss információt kapni öntől, illetve kérdezném, hogy a stratégia kidolgozását már megkezdte a bizottság, tudja tartani a 2017-es célt. Továbbá a bizottság tervez-e a cselekvési tervet a tagállamokra vonatkozóan a tengeri hulladék csökkentése érdekében, és milyen módon kívánják ösztönözni a tagállamokat arra, hogy a jó gyakorlatokat megosszák egymással. Azért említem ezt is, mert a tagállamoknak kell végrehajtania ezeket a bizottsági szakpolitikákat. Nekünk azt kell biztosítanunk, hogy tényleg cselekedni fognak, és hogy amit papíron megfogalmazunk, az valóban meg is fog valósulni az egyes tagállamokban. Még egy megjegyzésem lenne, a tengeri környezettel kapcsolatban. Van néhány jó önkéntes vállalkozás már nem kormányszervezetek és vállalkozások részéről. A bizottságot szeretném felhívni arra, hogy szigorú szabályokat hozzon a műanyagok, műanyag hulladékokra vonatkozóan a tengeri környezetben. Ez a legyen része a 2017-es műanyag hulladék stratégiának legkésőbb. Köszönöm szépen, Demeszméker úr! Köszönöm, elnök úr. Katajnán úr, üdvözlöm. Az anyanyelvemen flamandó fogok beszélni. Tisztelt biztos úr, néhány konkrét kérdésem lenne. Árnyék előadó vagyok az ECR nevében a körforgásos gazdaság tárgykörben. Először is itt van az innováció. Az innováció, innovációs tervek prioritást jelentenek. Az úgynevezett Innovation Deals kapcsán nagyon fontos, hogy az esetleges jogszabályi korlátokat feltárjuk, amik akadályozzák a megújulást, az innovációt és persze több minden mozgásban rendült már, több tagállamban is ennek kapcsán. A North Sea Research Roundabout-ra utalnék, ez idén indult ez a projekt, és Flandria az én hazám, régióm részt vesz ebben. Azután az, vannak európai kísérleti projektek, amelyek eredményeként megsületnek ilyen innovációs dílek. Az építőipari hulladékról is még szeretnék szólni e, be 2012-ben, hogy lesznek ki úgynevezett recycling protokollok. Hol tart ez még? És a építőipari hulladék kapcsán a 2020-ig mennyire teljesülnek majd a hulladék irányelv célkitűzései, és azután 2025-2030-ig is előre kell tekintenünk. És egy általános kérdés, biztos úr. A cselekvési kérdés tartalmaz konkrét akciókat a másodlagos nyersanyagok felhasználásával kapcsolatban, ezt határozottan támogatom. Meg kell akadályozni azonban a hulladék keletkezését, és nagyon ez a legfontosabb kiinduló pontja a körforgásos gazdaságnak. Jól átgondolt politikára van szükségünk, hogy megakadályozzuk azt, hogy a hulladék, egyre több hulladék keletkezzen. A bizottság ezzel kapcsolatban miben gondolkozik, és milyen útra kíván lépni. És még valami, a biodiverzitási jelentésnek is eh, társ előadója voltam. Eh, kérdezném, hogy van-e valamilyen eh, híre nekünk arról a, ezen, a, ezen kapcsolatos fitness checkra, azaz a konzulensek, tanácsadók készítettek egy tanulmányt erről, és még elég sokat nem tennivaló, különösen a végrehajtás, az implementálás kapcsán. Köszönöm szépen, Gebrandi úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet uh, Katajnána úr, hogy eljött az ülésünkre. Azzal kell, hogy kezdjem, hogy el kell, hogy mondjam, hogy egy uh, kicsit furcsa körbe kerültem itt. Ez nem kapcsolódik a körkörös gazdasághoz. Fél évente meghívjuk az elnök helyettest, hogy számoljon be nekünk a fejleményekről a körkörös gazdaság témájában. Nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy a bizottság meg fogja valósítani az ígéreteit. Most viszont azt érzem, hogy a bizottság meg akar minket győzni arról, hogy mennyire gyönyörű a körkörös gazdaság. De hát ez a fő oka, amiért mi meghívjuk Önt fél évente. Mi nagyon erősen hiszünk a körkörös gazdaságban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy lényeges átállása az európai gazdaságnak. És továbbra is nyomást akarunk gyakorolni a bizottságra a tekintetben, hogy minél többet tegyen ennek érdekében és ez szükséges is. Ha megnézem a cselekvési tervet, és az összes cselekvéseket, szinte mindegyik késedelmet szenved, szinte mindegyik késik. Gondolom csak teljesen véletlen, hogy a mai napon, amikor újra eljött a bizottságunkhoz, egy újabb bejelentés történt az design kapcsolatban. Úgyhogy remélem, hogy fél év múlva legközelebb nem csak új kezdeményezésekről fog beszámolni, hanem be fog számolni mindarról, ami már addigra meg is valósult. Ezt nagyon tudnánk üdvözölni. Örülök annak a megjegyzésének, hogy eh, Európa nagy kell, hogy legyen nagy témákban, és a körkörös gazdaság az egyik nagy téma. Ugyanezeket a szavakat használja Timmerman úr is, de Juncker elnöktől soha nem hallom ezeket a szavakat. Hogyha nyomon követjük szorosan azt, hogy mi történik a bizottságban, akkor az a benyomásom, hogy Juncker úr és a csapata még mindig úgy gondolja, hogy ez egy ilyen kisebb téma, és nem is kéne, hogy dolgozunk rajta. Ha elolvassuk, a, amit a közgazdászok írnak, ők azt mondják, hogy a bizottság populista módon lép fel, olyan populista módon, mint amivel másokat vádol, és nem áll elő olyan javaslatokkal, amelyekkel elő kéne, hogy álljon szeretném, és remélem, hogy a bizottság kevésbé foglalkozik a brit plegykalapokkal, mint a mi saját gazdaságunkkal. Itt egy átállásra van szükség, és nem csak a szavakban, hanem cselekednie is kell a bizottságnak, és nem csak félig meddig kéne, hogy lépjen, mert mostanáig csak ilyen híreket hallunk. Az ekodizán csomagot, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Még egy téma, és már be is fejeztem, elnök úr. A hazai forrás témáját mindig nyáron, nyáron kellett volna lezárni. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy dolog, és egy fontos átállása a gazdaságunknak, akkor ennek szerepelnie kell benne. Végül az ekodizájnnal kapcsolatos kérdés. A javaslat csak az energiára koncentrál, vagy pedig a forrás felhasználásra is, hiszen ez a lényegesebb témája a következő fázisnak. Köszönöm. Köszönöm. Konecsna asszony. Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdésem lenne. Én is nagyon örülök annak, hogy beszámolt arról, hogy az ekodivizáj nem egy kis téma, ez egy fontos dolog, de túl sokáig vártunk erre. Az ekodizájnt megígérték már a mandátumunk elején, és mindannyian egyetértek abban, úgy gondolom, hogy mondhatom ezt, hogy ez az irányelv egy sor témát meg tud oldani a körkörös gazdasággal kapcsolatban, de általánosságban is a hulladékkezelés témájában. Vártunk eh, erre a javaslatra, és szeretnénk látni, hogy milyen az előrelépés, mi történt. Egy eh, szeretnénk eh, hallani öntől, hogy mi a valós elvárás, mire számíthatunk hogy fog tovább lépni ez a téma. Ez volt az első kérdésem. Második kérdésem, több kezdeményezést említett a beszámolójában, de csak címeket, neveket említett. Viszont mi pontosabb információt igényelünk. Szeretnénk tudni, hogy mi lesz a kezdeményezések tartalma, hogyan fognak ezek kapcsolódni az általános körkörös gazdasági koncepcióhoz. Harmadik kérdésem. A hulladék energiafelhasználása. A személyes véleményem az, hogy föl kell, hogy a lépjünk, illetve meg kell pontosan vizsgáljuk, hogy a hulladékot hogyan lehet energiaforrásként felhasználni. Amennyire lehet, és racionálisan újra kell, hogy hasznosítsuk a hulladékot. Gondolnunk kell arra, hogy mit hagyunk magunk után a jövőbeni generációk számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eckhart úr. Köszönöm szépen, biztos úr Katajnen úr. A cselekvési terv egy év óta itt van előttünk. Ambiciózusabbnak tűnt ez a javaslat, pont, ez volt a kulcsfontosságú kérdés. Egyébként, ha most megnézzük, hogy mi van a cselekvési tervben, hát ez egy kicsit csalódást okoz. Ma ugye bejelentik az ekodizájn irányelvet egy év elteltével, és a többi témában nekem is, meg a többi kollégának is kérdései vannak más témákra vonatkozóan, ahol úgy tűnik, hogy semmi nem történik, vagy legalábbis mi nem látjuk, hogy történne bármi. Egy éves cselekvési tervet követően ez egy nem igazán jó eredmény. De hát koncentráljunk az ekodizájnra. Említett a hat elemet a listál. Korábban 12 volt, tehát hatot kivettek. Nagyon pontos indoka kell, hogy ennek legyen. Az, szinte maga mondta el, hogy az igazi design témájában kevesebb energiát használnak, ez olcsóbb a fogyasztó számára, kevesebbet kell, hogy fizessenek, alacsonyabb az energiaimport, tehát ez jobb az energia függetlenségünk számára, és ez főleg a kelet-európai ország számára fontos. Az európai ipar versenyképesebb lesz így, hiszen hatékonyabb készülékeket tudnak majd előállítani és használni. Jó a klíma számára is, zöldként már, ugye ezt mondanám utolsó témaként. Úgyhogy ez a híres szabályozási teher, ez a probléma. Nagyon sokan ismétlik állandóan ezt a mantrát. Mennyire nehéz az, hogyha bemegy egy üzletbe, és csak hatékony eszköz vásárolhat meg, és a nem hatékonyat nem választhatja meg. Az, mi, mi zavarja magukat ebben? Hát semmi. Ez csak egy ilyen brit plegykalapok beszélnek arról, hogy el fog tűnni az angol toast, és a bizottság mit tesz? Ezt a populista fenyegetést követik, meghallgatják, mert a, és a toast, a pirítósított kisvették a listából Például ott van a listán a tartály, aztán a gázkészülék, ezt kiveszik a listából, úgyhogy ezek nem megfelelő indokok, igazából félnek a brit támadásoktól, a brit plegykáktól, ilyen fontos téma esetében. Számomra ez valóban nagyon sajnálatos, és azt kell, hogy mondjam, hogy föladott egy csomó mindent a bizottság ebben a témában, és az ekodizájban pontosan ezt látjuk a cselekvési tervet követő első lépés rossz indítás. Köszönöm szépen, Pedicini úr. Köszönöm, elnök úr, köszönet, biztos úr. Figyelmesen követem a szavait, és még mindig szeretném remélni, hogy a jó szándékok még fönnállnak itt a teremben, és hogy konkrét lépéseket láthatunk, és valóban láthatunk egy átállást a lineáris gazdaságunkról egy valóban körkörös gazdaságra fejleményekről beszélt, és a körkös gazdaság végrehajtásáról utalt a környezetben maradó műanyag hulladékra, tengere is beleértve, de nem mondta el, hogy milyen szükséges lépésekkel lehet elérni ezt az átállást. Tehát az összes közvetlen és közvetett támogatást meg kell szüntetni a foszilis források esetében. Megértem, hogy nehéz az ön pozíciója, hiszen Kanyétének a kollégája, Kanyéte klíma, energia, biztos, de kőolajipari vállalkozó is. 2015-ben a parlament elfogadott egy állásfoglalást a körkörös gazdaságról. Ebben egyértelműen azt kérte, hogy az összes foszilis forrásra vonatkozó támogatást szüntessék meg. Kérdésem, Mit gondoljanak az állampolgárok, hogyha a bizottság nem veszi figyelembe a parlament állásfoglalását, ami pedig az európai állampolgárok véleményének a kinyilvánítása? Valóban védeni akarja az állampolgárok egészségét a bizottság, vagy inkább védeni kívánja a nagy kőolajipari vállalkozások érdekeit? Azért fogalmazok így, mert ez a két téma igazából nem összeegyeztethető. Tornánó asszony. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönet, hogy eljött hozzánk. A körkörös gazdaság végrehajtása elsősorban a hulladék csomagban jelenik meg, illetve az irányelvnek a felülvizsgálata formájában. Az Európai Parlament megfogalmazta a 2015. decemberi bizottsági közleménye kapcsolatos véleményét. A felővizsgálat nagyon nehézkes, több mint 1700 módosító indítványt nyújtottak be, és ez is mutatja, hogy mennyire bonyolult a körkörös gazdaság témája. A Tudjuk, hogy jó szándék irányítja önöket, de nem biztos, hogy jó irányba mozdultak el hiszen a, szeretnénk, ha beszámolna arról, hogy mit készítettek elő, mit lehet még tenni, a francia szenátus és az osztrák parlament is úgy döntött, hogy, nem, hogy a szöveg nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Az adózási témákban úgy tűnik, hogy az európai intézmények csak ezzel foglalkoznak, amikor körkörös gazdaságról beszélünk. Továbbá felhígítják az európai gazdaságban már eddig elért eredményeket, nem látom azt, hogy most közel állna hozzánk a siker, sőt ellenkezőleg úgy tűnik, hogy helyi szinten vannak már jó példák arra, hogy valóban ki lehessen alakítani, valóban át lehessen állni a körkörös gazdásokra. Az önkéntesség fontos az állampolgárak és a kis struktúrák részéről a körkörös gazdaság témájában. nagyon fontos, hogy itt ne legyenek bürokratikus terhek Ismerünk olyan vállalkozásoknak a példáját is, amelyek a hulladékgyűjtést internalizálták. Ez egy vállalkozási szinten megvalósítható, ugyanakkor nem szabad általánosítani ezeket a példákat. Szeretném meghallgatni az ön véleményét arról a módszerről, amit az intézmények alkalmaznak, a például a tervezett elévülés ellen a körkörös gazdaság érdekében, illetve olyan termékek tekintetében, amelyeket Európa dél-kelet-ázsiából vagy dél-ázsiából importál, és hogy hogyan lehet ezeket a feltételeket teljesítetni az import esetében. A körkörös gazdaság égisze alatt újra lehetne értékelni ezeknek a termékeknek a céljait. A relokalizációt sajnos újra ösztönözni fogjuk ezekkel a tervezett intézkedésekkel. Ezért kérdésem, hogy a bizottság hogyan tud, még egyszer kérdezem, hogy, hogy mikor ez a bizottság a tervezett elévülés témájában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kérdések első blokját. Katajnán alelnök urat kérem, hogy válaszolja meg az első körben elhangzott kérdéseket. Köszönöm szépen. Hát most akkor látom, hogy haszontalan, semmit nem ér, amit csináltunk, túl későn, túl kevés. Ugye önök is provokáltak, akkor én is provokálok. Amint a parlament jóvá hagyta a bizottság első javaslatát, akkor az már egy jó e, kezdet lenne, de erre még nem került sor nagyon-nagyon várjuk azt, hogy a parlament és a tanács végre elfogadják a bizottság első jogalkotási javaslatát, mert akkor ez egy jó indulás lenne a körforgásos gazdaság felé. Hát ugye önök is kihívást intézhetnek nekem, akkor visszadobom a labdát jó alkotási javaslat a hulladékkal kapcsolatban. Nos, én úgy tudom, hogy januárban fognak önök erről szavazni. De miért januárban? Miért nem decemberben? Van ennek valami konkrét oka? Minél gyorsabban szavaznának, annál jobb lenne. Miért várnak januárig? Azután, mi a helyzet a e, műtrágya jogszabálya? Ugye ez is kész. Hónapok óta már itt van, kész van, nem rajtunk múlt, mi elkészítettük a jogalkotási javaslatot. De hát szerintem egy csónakban ülünk. Persze tudom, politikailag nagyon nehéz kompromisszumokra jutni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de hát ne bíráljuk a pozitív dolgokat, próbáljuk meg közös nevezőre jutni, amikor egy közös cél felé akarunk együtt menni. Hogyha csak bíráljuk az ökodizájn irányelvet, ugye most a komitológiai folyamat indul majd, itt vannak, akik határozottan ellenzik az ökodizájn irányelvet. Vannak, akik többet akarnak beletenni, vannak, akik kevesebbet, de itt most itt van legalább ez a hat tétel, amit kiválasztottunk, mint a, ezek a, itt vannak a legnagyobb lehetőségek az energia szempontjából. És ez még nem a folyamat vége. Remélem, hogy sikerül valamilyen pozitívabb kiinduló pontot találnunk a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében. Tudom, a parlament dolga az, hogy bírálja a bizottságot, de itt most egy teljesen új koncepcióra van szó, amit el kell adni az embereknek, mert az emberek 99,8%-a nem érti, hogy miről szól ez az egész körforgásos gazdaság. Hát próbáljunk összefogni, és ezt, ezt a gondolatot megvalósítani. Jelenleg a magángazdaság áll a folyamat élén, és ez a jövőben is így lesz, de nekünk, szabályozóknak azért el kell tudunk mondani, hogy mi a különbség a lineáris és a körkörös gazdaság között. Implementálás, végrehajtás, hát ez mindig probléma. Végrehajtás eh, mindig is eh, jövőben is kihívás marad, különösen eh, a leginkább élenjáró területeken. Az implementálási erőfeszítéseket eh, három kezdeményezés kapcsán kell erősíteni. Az igazságszolgáltatásról a hozzáférés az egyik, a beszámolás és a megfelelés, a compliance a harmadik. Itt a tagállamokkal az együttműködés eh, nagyon pozitív hatású lehet a környezetre nézve. Egyszerűen hatékonyan végre kell hajtani a már meglévő elfogadott szabályokat meg fogjuk nézni a tagállamok végrehajtási gyakorlatát, a különböző az egységes piacsal kapcsolatos szabályok betartását műanyagkal kapcsolatos kérdés. Ezzel most itt nem tudok igazából foglalkozni, hiszen most kezdtük el a munkát. Minél több érintettet szeretnénk ebbe bevonni. Dali asszony, ön nagyon sok kritikus eh, területet felsorolt, amelyekkel foglalkozunk. Eh, biztos vagyok abban, hogy a politikai akarat megvan, és eh, jó eredményekre jutunk majd ezen a területen. A műanyaggal kapcsolatos stratégia remélhetőleg majd hozzájárul ahhoz, hogy erősödik az innováció, az újrahasznosítás, a recycling, és reményeink szerint három fontos területtel foglalkozunk majd. Az első a e, foszilis e, tüzelőanyagoktól való túlerős függés, e, azután a műanyagok újrahasznosítása, újrafeldolgozása és a környezetbe való visszavezetése, különösen a <clears throat> tengerekben felhalmozott műanyag hulladék újrahasznosítása különösen fontos a cselekvési tervben is. Arra számítunk, hogy jövő év negyedik negyedévében már lesznek eredmények ezen a területen. Az Innovation Deals, ugye az innovációs alkú kérdése, köszönöm, hogy ezt is felvetették. Hogyan is állunk? Nos, a következő a helyzet. A pályázat projekt kiírás idén szeptember 15-én lezárult. 32-en jelezték az érdeklődésüket, tehát 14 tagállamból 32 pályázat érkezett. Ez egy elég jó eredmény, hiszen itt egy teljesen új dologról van szó. Hogy milyen témákat emlék, említettek a pályázatok? Itt hulladék, víz, energia, korporatív gazdaság, innovációk, tág, vagy nagyon hosszú a lista. A pályázók novemberben kapják meg a tájékoztatást arról, hogy melyik öt pályázatot fogadtuk el, és akkor kezdődik meg a munka a közös nyilatkozaton a közös nyilatkozattal kapcsolatos munka. A másodlagos nyersanyagok és a belső piac. Ez az egyik legnagyobb strukturális változás, amivel előre vihetjük a körforgásos gazdaság ügyét. Itt különböző ágazatokra kell gondolnunk. Itt van a műanyag. Nyilvánvalóan egy saját önálló szabályozás van szükség a műanyagra. Van más másodlagos nyersanyagokhoz más jogszabályt kell megalkotni. Úgyhogy nagyon sok a munka, a feladat, nem csak jövőre, hanem az azt követő években is ez így marad hiszen nem lehet csak egy, egyetlen egy belső piaci szabályozást megalkotni az összes másodleges nyersanyag számára de hogyha ez nem születik meg, akkor ez akadálya lesz a beruházásoknak és a e, körforgásos gazdaság normális egészséges fejlődését is ez vissza fogja vetni, ezért e, kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Energiahatékonyság szemeszten. Nos, nem emlékszem, hogy egyáltalán említettük -e ezt az utolsó szemeszter kapcsán, de nagyon fontos, hogy a tagállamok hangsúlyosan kezeljék, és fontosnak tartsák az hatékonyság javítását célzó jogszabály betartását. És persze az erőforrás hatékonyság is ide tartozik. Ez egy kicsit bonyolultabb, mint az energiahatékonyság, mármint az erőforrás hatékonyság, ugyanis az erőforrás hatékonyság kapcsán nincsen igazából egy teljesen egyértelmű, világos definíciónk arra, hogy hogyan tudjuk kiszámítani az erőforrás hatékonyságot, és ki végezze a számításokat, amikor egyik országból a másikba exportálnak vagy importálnak erőforrásokat. Ez elvezet az ökodizájn irányelvhez is, és a jövőhöz. Hogyha az ökodizájn irányelvet a jelenlegi formájában ilyen alacsonyan csüngő gyümölcsnek tekintjük, tehát könnyen javítható az energia hatékonyság, Nos, eh, ha ehhez hozzávesszük az ökodizájn irányelv másik vagy többi dimenzióját, akkor ez már rögtön a, a gyümölcs már nem eh, lóg olyan alacsonyan, és sokkal eh, nehezebben érhető el. A, ide, hogyha visz, hozzáveszünk más fontos elemeket, mint amilyen például az erőforrás hatékonyság, sokkal sok változást és sok más tényezőt is figyelembe fogunk venni, dolgozunk ezen, és tá, bővülni fog az ökodizájn irányelv, több mindenre ki fog terjedni. Ugyanis a jelenlegi irányelvvel kapcsolatban az a benyomásunk, hogy ez túl negatív, legtöbben nem is értik, hogy miről van szó, és végül is szeretnénk az ökodizájn irányelv hatáját, alkalmazási területét is kiterjeszteni majd. Mi is volt még az FC? Környezetvédelmi beruházások. A körforgásos gazdasággal kapcsolatos projektek közül néhányat eh, felsoroltam, de hát ez tényleg ez túl kevés. Két magyarázata van ennek. Először is szó, sok körkörös gazdaságbeli beruházás annyira e, nyereséges, hogy a piacról tudja magát finanszírozni lehetőleg ez így van, de van egy másik magyarázat, miszerint a körforgásos gazdasággal kapcsolatban nem nincsen tisztában a e, beruházók azzal, hogy mit kaphatnak az EFSI-től, milyen támogatást. A strukturális alapok és az e, FC bevonása, különösen a hulladék ártalmatlanításba, hulladék gazdálkodásba. Itt nagyon sok pénz áll rendelkezésre, strukturális alapokban is, 6 millió euró, nagyon sok pénz, és ezt a pénzt a lehető legjobban kellene felhasználni nem csak arra, hogy az illegális depóniákat felváltsuk legális lerakóhelyekkel, hanem a lehető legjobb módját kell megtalálni a, a recyclingnak, az újrahasznosításnak, a hulladék keletkezés visszaszorításának, hulladékmennyiség csökkentésének, stb. Az FC kiegészítheti a finanszírozást, ennek a finanszírozási csomagnak a része lehet, úgyhogy ezt az üzenetet ők is vigyék el a választókörzetükbe, a választópolgáraiknak. Ennyit talán, és hallgassuk meg a többi kérdést. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a következő kört. Néhány képviselő másodszorra is szeretne kérdést feltenni. Én csak arra szeretnék emlékeztetni, hogyha jól emlékszem, a bizottságtól már egy éve várunk egy ambiciózusabb javaslatot. Szerintem a felelősség közös. És amikor egy nagy, komplex javaslat érkezik, hát akkor ezen nekünk is dolgoznunk kell, hiszen több mint 2000 módosítóindítvány érkezett, és ezért nagyon nehéz ezeknek alapján a kompromisszumokat megalkotni. Akkor kezdjük a második kört. Kérem a képviselőtársaimat, hogy próbáljanak meg tömören, röviden fogalmazni. Grosztett asszonyé a szó először. Mon euh, Köszönöm, Kellen. Lorenz képviselő akart volna valamit mondani, de hát majd a végén. Elnök helyettes úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ugye gazdaságról, körkörös gazdaság előnyeiről beszélünk. Ez egy diplomatikus téma, úgy gondolom, ezért úgy gondolom, hogy háromszor is újra lehet hasznosítani egy dolgot. Tehát amit le, lehet megtakarítani alapanyagból, 20% széndiokszid kibocsátás csökkentés, hulladék újra felhasználása, tehát háromszoros lehetőség van. S ugyanakkor ez a lehetőség versenyben áll azzal a, például a gumiköpennyel, amit Ázsiában készítenek, sokkal olcsóbb módon állítják elő, sajnálatos módon, mint az Európában az újrahasznosított anyagból. Hogyan tudnának például fordulni egy ilyen lánchoz, és hogyan tudnák ezt hasznosítani a körkörös gazdaság témájában. A második téma a tengeri hulladék. A cselekvési tervben ez konkrétan szerepel. Szeretnék csökkenteni a tengeri hulladékot. Olyan műanyagról beszélnek, amit többek között például kozmetikai termékekben lehet használni. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megtiltotta ezt, hiszen ez a, ezt a műanyagot nem lehet megfelelően kezelni, és ez pluszban szennyezi a tenger, tehát pont ellentétes hatása lesz ennek a stratégiának. Milyen cselekvési tervet alakítanak ki a vállalkozások számára azért, hogy rákényszerítsék őket, hogy alternatív megoldásokat találjanak, és ne ezt a megoldást, amit már néhány helyen betiltottak. Köszönöm. Köszönöm, elnök helyettes úr. Engedje meg, hogy néhány javaslattal éljek a jobbítás érdekében. Nem akarom a kritika szót használni, mert ez negatív, javaslatokkal élek, jobbító javaslatokkal, a kapcsolatban, ami elhangzott. Az első téma az élelmiszer pazarlása kapcsolatos. A hulladékezelésben nem szerepel ilyen cél. A élelmiszer hulladék csökkentése érdekében pedig évente 100 millió tonna élelmiszer dobunk ki itt Európában, 2020-ra 120 millió tonna lesz. Terveznek egy olyan intézkedést, egyébként támogatnám az jelentéstevő Simona Banafé javaslatát is e tekintetben, az élelmiszer pazarlás csökkentine kellene legalább 50%-ban 2030-ig. Második kérdés. A tervezett elévülés az elektronikai termékek esetén ugye nagyon rövid most már az hasznos élet. Hármadjára csökkent 20 év alatt ez a számítógépek esetében, és 2012-re ez 4 év lett, 2010 követően már ez egy fenyegetés, egyrészt környezeti, szociális, kulturális, de gazdasági szempontból is. Szerintem az Európai Uniónak cselekednie kellene a témában, föl kell lépni ilyen gyakorlat ellen, és a cselekvési tervben ennek szerepelnie kell. Szerepel is az, hogy a bizottság elő fog állni egy független ilyen értelmű tervvel 2020-as Horizont program keretében. Utolsó, norpát régióban volt 2014-ben elfogadtak egy nulla széndiokszid kibocsátási tervet 2050-re. Szeretném meghívni önt ebbe a régióba. A 2015 es választásokat követően már nem beszélnek erről. Jól ismerem ezt a régiót, hiszen ott választottak meg engem ebben a nagy délnyugati, illetve északnyugati francia régióban. Szeretném, ha ellátogatna hozzánk Jeremy Lifkin volt az, aki 2013-ban beindította a harmadik ipari forradalomnak ezt a kezdeményezését. Köszönöm szépen, Julie Gerling. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Kérdést akartam feltenni a műanyagokkal kapcsolatban, de Miriam már rákérdezett. Ezért a második kérdésem következik de nem akarok durva lenni, de a válaszát, tehát őszintén szóló, nem megfelelőnek tartottam, ezért fel kell vetnem a kérdést újra, a műanyagok kérdését, főleg ahogyan ön kommentár, kommentárját hallottuk, hogy hosszú ideig kell még ezen dolgozunk, és hogyha a körkörös gazdaságról beszélünk, mint, mint hogyha nem lenne része ennek a műanyag, és valamennyien tudjuk időközben, hogy ezt ez egy nagyon fontos munka lesz, amit még el kell végeznie a műanyagokkal kapcsolatban a bizottságnak, főleg ami az újrahasznosítást illet, vagyis Ugye itt megint várunk konkrétan a tengeri műanyag hulladékokkal kapcsolatos lépésre, ezt hallottuk már az imént, az Egyesült Királyság már döntött ilyen értelemben. De itt eh, a nagy téma, ami itt a kutatásban megszerepel, az a mikro eh, szálak a ruhákban, stb. Éppen ezért azt mondjuk, hogy jövő év negyedik, negyedévében számítunk arra, hogy előlépnek valami. Én nem vagyok negatív, nem a bizottsággal szemben főleg nem, de jó lenne, hogyha ha erről beszél, tehát furcsának tartom, hogy azt mondja, a műanyagról nem akarok erről most beszélni, mert ez majd későbbi napirendi téma, hogy később foglalkozunk ezzel, miközben a körkörös gazdaság szóba kerül, ugye ez a témánk ma. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm Katajnán úr a beszámolását, a beszámolót. Az első kérdés hogy koherensebb megközelítést vagyunk tudunk alkalmazni a itt érintett problémák kapcsán. Vegyük a hulladék gazdálkodást élelmiszer hulladékot, élelmiszer biomassa, bioalapú anyagok, stb. Mert néha az az érzésem, igenis van, a, sokat beszélünk erről, de a különböző területeken a végeredmény majd bizonytalan lesz. Tehát az első, a második rész, itt vannak nehézségek. A technológiai semlegesség kérdésében, illetőleg a hulladékhoz való hozzáférés ügyében, ugye hogyan mozog a hulladék, ezt nyomon kell kísérni, de ez egy több éves folyamat, hogy ezt kidolgozzuk, és mindenek előtt kisebb országoknál mm, okozhat ez nehézségeket. De a harmadik kérdés pedig az égetéssel foglalkozik. E, hulladék éget. És egy sok mindent lehet az alatt érteni itt Európa különböző részein, hogyha elmegyünk Nápolyba, és azt látjuk, hogy a kamorra hogyan él a lehetőségével, hogy elégessen. Ez egy egészen más megközelítés, mint az égetés, vagy Finnországban, vagy Svédországban. Nagyon tartok attól ezek után, hogy nem mindig látjuk ezeket a különbségeket, hogy különböző módon lehet égetni a hulladékot adott gazdasági körülmények között. És ez, ez igen csak kritikus megközelítéshez vezethet, a égetése pedig ezt felhasználható mondjuk fűtésre is, stb. Itt szeretnék világosabb választ kapni. Köszönöm szép Schleck úr. Köszönöm szépen Katajnön biztos úrnak. Szeretnék egy problémát kiemelni most. Olyan probléma, ami nem csak a körkörös gazdaság része, hanem az élelmiszerbiztonság is ide tartozik. 145 vagy 150 milliárd euróról beszélünk évente, amit elveszítünk az EU-n belül az élelmiszer pazarlás miatt. És jó lenne, hogyha valamilyen közös módszertant lehetne kialakítani, hogy az egészet harmonizálni tudjuk. Pedig erre még nem került sor. A probléma óriási, ezért a bizottsághoz fordulunk azzal, hogy a lehető leggyorsabban vizsgálja meg ezt a problémát. A mezőgazdaság a káros emissziók egyik legnagyobb forrása, és hogyha most megnézzük az új megállapodás kapcsán a klímaváltozásnál, hogy itt az élelmiszer pazarlás milyen hatásokhoz vezet, mert szállítani kell, elő kell állítani ezt az élelmiszer, stb. És elképesztő nagy mennyiségű hulladékot hozunk létre. A költségek sokkal magasabbak összességében, mint a 140 vagy 150 milliárd euró, ami közvetlenül keletkezik élelmiszerpazarlás miatt az EU-ban. Vagyis még ennél sokkal nagyobb költségekről beszélünk. Számos tagállam szeretne ebben közreműködni, és tényleg csak arra várnak a tagállamok, hogy Brüsszel egy közös módszertant állapítson meg. Ez harmonizált módon tenni lehetővé a probléma kezelést és a megoldás keresést. A második kérdésem a körkörös gazdaság paradigmájára vonatkozik önmagában lehetőleg több nyersanyagot, amit újrahasznosítottak kéne felhasználni, stb. De sajnos azt kell látni, hogy számos anyag még mérgező részegységeket is tartalmaz. Vegyük például a Horizon 2020-at, és ott foglalkoztunk az új anyag kutatással, és a tudósoknak a feladatuk, hogy megtalálják, hogy mi minden van egy anyagban. Most arra számítunk, hogy megtalálják a megoldást, de meddig kell várni erre? és aztán itt van a hulladék gazdálkodási célkitűzés is. Az Európai Bizottság hogy tud itt hierarchiát kialakítani a tagállamokkal együttműködve? Mert vannak hát tagállamok, amelyek mi mindig hulladéktározóba viszik a hulladék jelentős részét, és nem törődnek a hasznosítással. Az bizottság hogyan tudja őket rávenni, hogy a lerakott hulladékot visszavigyék a recycling folyamatba? Mi azt is tudjuk, hogy legalább 50%-át akarjuk a másodlagos nyersanyagokba visszavezetni. Hogyan lehetne elérni, hogy ez tényleg megtörténjen? Nos, Bonafé asszony, az előadónk mellé kell állnunk, ez kollegiális kötelességem is. Mindent elkövet, már néha is morgok, mert a munkatársamnak is vasárnap dolgozniuk kell, emiatt stb. Tehát szolidaritást kell mutatnom vele szemben, nem azért okom. Ez rendkívül nehéz anyag. Mondják el Bulgáriában vagy Romániában, hogy mik a céljaink, és akkor és a frakcióban azt várnánk, hogy hurrát kiáltsanak. Ez nem fog olyan gyorsan menni, ez nem, nem ilyen egyszerű. A fiatal embereket én nagyon jól meg tudom érteni. Potocsnik úr jó javaslatot készített, és Juncker, mint egy ilyen keleti földbirtokos lesöpörte, az asztalról, és csinált valamit, ami nem olyan jó, mint a potosnyiki, ezért a fiatal emberek ezért mérgesek némileg. Jól értem, javítsuk meg ezt a mm, dokumentumot, legyen jobb a dokumentum, és akkor előre tudunk lépni, de vele a biztosnak azért még eredményeket kell mutatnia. Itt még 3-4-5 pont nyitva van még a vegyi politikát, így ebben a formában nem tudjuk elfogadni ahogyan a dossziéban szerepel, vagyis vele ö, biztos kollégájának a gázra kell lépnie, és el kell mondani, amit akar. Caputo úr. Sí, grazie. Köszönöm, elnök úr, és köszönet Katainen elnök úr, hogy eljött ma délután az ülésünkre a lineáris gazdaságról, a körkörös gazdaságra való átállás nem is egy választás, hanem egy kötelezettség mindannyiunk számára. Ahhoz, hogy ezt a, megoldjuk ezt a ördögi kört, nem elég felállítani a célokat, újrahasznosítás, recirkulálás, hanem megfelelő komoly szakpolitikákat is fel kell állítani. Szeretnék külön egy, említeni egy aspektust, másodlagos alapanyagokról szeretnék beszélni. Szerintem nagyon sok mindent kellene szabályozni ebben a témában. A legfontosabb az árak folyamatos csökkenése alapanyagok területén, és így ugye természetesen egyre versenyképesebbek az elsődleges alapanyagok a másodlagosokhoz képest. A Világbank szerint ez a helyzet nagy nehézséget okoz az újrahasznosító megoldások tekintetében, főleg az elektromos és elektronikus hulladékokat földolgozó cégek esetében. A kérdésem a biztos úrhoz az, a bizottságnak mi a terve, hogyan fog beavatkozni az alapanyagár fluktuációjába, hiszen eh, gyakorlatilag ez megakadályozza azt, hogy valós szekunder alapanyag szakpolitikát folytathassunk. Második kérdésem az élelmiszer feleslegekre vonatkozna, de Zsil megelőzött. Elnök úr, kérek egy pontosítást. Torvalds kolléga említette a kamorát és kampániát. Sajnos nem az égetőművek jelentik a problémát kampániában. A kamora azért juthatott hatalomhoz, mert pontosan a régióból a hulladék elszállítását szerezte meg magát a szállítást, és ezen gazdagodott meg. Egyébként meg szerintem el kéne kerülni ezeket a sztereotípiákat, mert általában nem segítik a tisztánlátást. Köszönöm szépen, Köztinger asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, az én kérdésem, és hát az FC is szóba került itt a finanszírozási oldal, tehát és újra és újra látjuk, hogy részben az Európai Uniós támogatások arra kerülnek felhasználásra a tagállamok szintjén, hogy olyan projektek szülessenek, amelyek utóbb bizony ö, azt mutatják, hogy szembe mennek az innovatív megközelítéseinkkel, legyen az a körkörös gazdaságcsomag, vagy bármi más, tehát eh, nem felelnek megnak, vagy adott esetben nagyon sok kritika születik az Európai Unió politikájával kapcsolatban. Ön milyen lehetőséget lát arra, hogy pénzügyi támogatást akkor biztosítsanak csak, hogyha a körkörös gazdaság csomag céljait tényleg meg is lehet valósítani ezzel. Ez egy fontos dolog, mert azt látjuk, hogy vannak európai alapok, amelyeket lerak, hulladéklerakókra hasznosítanak, vagy vesznek igénybe, akkor nem jó irányba indulunk el és azt hiszem, hogy ezt itt egészében kell látnunk holisztikus módon. Arra szeretném felszólítani, ne engedje, hogy provokálják, amikor bizonyos kollégák újra és újra hozzászólásaikkal akarnak vihart kavarni, hogy minden túl kevés. Azt gondolom, hogy konstruktív módon kell dolgoznunk, és a világnak a jövőben jobbnak kell lennie, tehát ezen dolgozzunk. Aztán pedig az élelmiszer pazarlás témája, és azt hiszem jó ez a javaslat, ebből jót lehet csinálni, de arra felhívom a figyelmet, hogy a különböző tagállamokban bizony nagyon különböző kalkulációs modelljeink vannak, és a tagállamaink nagyon különböző távolságra vannak a programok végrehajtásában. Ezt figyelembe kell vennünk, mert attól tartok, hogy vannak ambíciózus tagállamok, amelyek eh, időnként olyan tevékenységeket is végeznének, amelyekben megakadályozzák őket. Itt óvatosnak kell lennünk. Itt se számítok támogatásra olyan oldalról, amelyek hát bizony nagyon hangosak tudnak lenni helyenként, mert azt hiszem, ezt többé-kevésbé magunknak kell megoldanunk, de köszönöm a munkáját, és hogy eljön ide, és kész válaszolni a kérdéseinkre. Bremen úr. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úrnak, hogy eljött. Három jó hírt szeretnék közölni önökkel. Vancouverben elmúlt hónapban a, a legnagyobb 24 emeletes faház született meg, és Bécsben egy 24 fa, emeletes faépület épül, Londonban pedig a legnagyobb tömegű faépület épül, ez, e, ez azért szerencsés, mert ezzel bizonyos széndiokszid kibocsátást akadályozunk meg. Ugye nem csak betonról, meg acélról kell beszélnünk ebben az esetben, mert e, a globális kibocsátás, CO2 kibocsátás 10% éppen emiatt adódik. Azt hiszem, hogy ha áthasználunk, ez egy kettős nyereséghez vezet. Szeretném önöket felszólítani, bátorítani, hogy ezt használjuk fel, és eh, hát reméljük persze, hogy a faépület nagyon hosszái, hosszú ideig eltart, de 50-60 év után még a fát egyébként eh, újra lehet hasznosítani, adott esetben egy konyhát is eh, újra és újra hasznosítani lehet. Ezért tartsuk szem előtt, hogy a fa rendkívüli módon hozzájárulhat ahhoz, hogy a körkörös gazdaság működhessen a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Viznyevszka asszony. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úrnak is. A kérdésem a következő. A műtrágya szabályozása vonatkozik, ez része a körkörös gazdaságnak. Természetes az az elem, amiről leginkább beszélünk, az a szennyező részecskéket illeti. Ugye, de hogyha ezt komolyan vesszük, akkor a műtrágyi jelentős részét kizárjuk, amit eddig használtunk. Ezért tudományos kutatásra van szükség, hogy milyen anyagokat használjunk. Persze vannak alternatív megállapod, meg, megoldások is, ezek különböző forrásokból jöhetnek. Az E3-ról beszélnék konkrétan, az egyik az, hogy Oroszországból importálunk nagyobb mennyiséget. Hát Oroszország azért bizonytalan forrás, mert ott ha bányásznak, azért nagyon komoly beruházásra lenne szükség. Aztán a második, az kutatásra van szükség, hogy a szennyezőanyagot eltávolítsuk, ez nem olyan könnyű. És nem tudjuk igazából, mi történik a nagy mennyiségű kadmiummal amikor ezt ki kell vonni. De a következményeket nem látjuk. A harmadik lehetőség az, hogy organikus trágyát használjunk, az intenzív gazdaságban, Lengyelországban, Hollandiában használják ezt, de hát ez országként változik, itt az európai szabályozásnak tehát olyannak kell lennie, hogy csökkentsük az ammónia és a nitrogén kibocsátást, Hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor mm, szerintem megfelelő megoldást tudunk kidolgozni arra, hogy mi tisztességes áron, tisztességes minőségű műtrágyát tudjunk piacra dobni. És de azt nem tehetjük meg, hogy nem torzítjuk a piacot, adott esetben a külső szállítók élveznék az előnyöket. És a fő én szerintem e, elemezni kell a helyzetet, és azután kell megtenni a lépéseket. Vitéma úr. Köszönöm szépen. E, én is a műtrágyára kérdeznék rá, hm rendeletre. Az Agri Bizottságban is foglalkoznak ezzel. Én teljesen egyetértek azokkal a célokkal, amiket az Európai Bizottság kitűz a körkörös gazdaság esetében, akkor újra fel kell használni a nitrogént és a foszfátot is például, amelyről ön is beszélt és hogyan tudjuk, hogy a foszfát 30%-át a mezőgazdaságban használjuk fel. De ha megnézzük, miről van szó, akkor itt összekötődnek a dolgok. Itt a REACH például a melléktermékekre vonatkozó szabályozás, és egy kicsit attól tartok, hogy azok a célok és azok a szándékok, amelyek persze nagyon jók, Na, ezek a célok a műtrágya rendeletben befolyásolnak azt, amit tehetnénk. Mert itt van az organikus trágya felhasználás például, de ezt a jogszabály keretében hogyan tudjuk megoldani abban bízom, hogy nem akadályozzuk a későbbiekben az organikus trágya felhasználást. Van-e lehetőség arra, hogy itt együttműködjünk az Európai Bizottsággal, a parlamentként, annak érdekében, hogy világosabbá tegyük, hogy milyen eredményre vezetnek az egyes lépések, és mi az, ami lehetővé teszi, hogy újfajta módon használjuk a trágyát, trágyát. Pitik Heinen asszony. Um, Köszönöm szépen. Mindenek előtt um, én nem tartom felelősné, felelősnek a bizottság alelnökét, um, a körforgásos gazdaság, vagy bármilyen más bizottsági tevékenység kapcsán. Másodszorban szeretném megköszönni azokat a megjegyzéseket, amelyeket eh, azzal kapcsolatban tett, hogy bővítik az ökodizájn irányelv hatáját, és a eh, reciklálhatóság, eh, a további fejlesztés lehetőségével kapcsolatos harmonizált jogszabályalkotás felé akarnak elindulni. Ez nagyon fontos a versenyképesség javítása szempontjából is, és úgy tűnik, hogy még nagyon sok lehetőség nincs kiaknázva. Azután Köszönöm az Európai Stratégiai Beruházási Alappal kapcsolatban elmondottakat is. Remélem, hogy a rendeletet a jövőben egy kicsit fezesebbé lehet tenni, és a források csak, forrásokból csak olyan beruházásokat támogatnak majd, amelyek összhangban vannak a körforgásos gazdaság céljaival. Még egy kérdést hagy vessek fel, a közbeszerzést. Általában a GDP 20%-a kerül ilyen módon felhasználásra. Kötelezővé kellene tenni a közbeszerzések szempontjából azt is, hogyha lehet újrahasznosított anyagot felhasználni, akkor ezt kötelezően tegyék meg a nyertes pályázók. Ezt már be akarták építeni a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályba, de ez egy politikailag nagyon nehéz kérdés. Én remélem, hogy amikor felújít, megújítják, vagy felülvizsgálják az irányelvet, akkor néhány pontban lehetséges lesz az ilyen irányba történő módosítása belátható időn belül. Tehát kérdezném, hogy hogyan tudná a bizottság kötelező ösztönzőket beépíteni a közbeszerzéssel kapcsolatos irányelbe. Az egyik akadály, amivel hallottam, az nem is az a ismeret hiány, hanem más kérdések, például az indikátorok hiánya. Hogyha nincsenek indikátorok, nehéz prioritásokat meghatározni Azért hagyd kérdezem meg, hogy ezen a területen milyen előkészületek folynak, hogyan lehet majd a harmonizált indikátorokat megalkotni. Köszönöm, Delahály asszony. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. Rövid leszek, mert gyorsan telik az idő. Egy fő kérdésem van, az élelmiszer pazarlásra vonatkozik. Azon túl, hogy egyrészt ma még nincs pontos definíciója ennek a fogalomnak. Nincsenek indikátorok, nincs közös módszer ennek a mérésére. Ettől függetlenül kérdezném az ön véleményét. Mik a fő elképzelései a munkacsoportnak, amit ebben a témában felállítottak, és amelynek a célja az élelmiszer pazarlás csökkentése 50%-kal 2030-ra? élelmiszerpazarlásról beszélünk, fontos, hogy itt a fogyasztásra koncentráljunk. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ki kell alakítani eszközöket a fogyasztók tájékoztatására és képzésére, a vásárlással kapcsolatban, de konkrét fogyasztással kapcsolatban is. Mivel fogyasztásokról beszél, fogyasztókról beszélünk, szeretném felhívni a figyelmét egy olyan témára, amit ö, ö, eltérésnek neveznék. Ugye most fontos lenne, hogy a fogyasztók fogyasztójában hosszú ideig, hosszabb ideig tartósak legyenek az élelmiszerek, a zöldségek például. Ez egy plusz lehetőség, hiszen a rövid lejárat miatt több hulladék keletkezik. Még egy témára szeretném felhívni a figyelmét, biztos úr. Különösen oda kell figyelni a megfogalmazásra, amikor az új és a már meglévő intézkedésekről beszélnek, például a környezeti témákban, már ma is vannak eko címkézések és környezeti osztályozások, ezért oda kell figyelni arra, hogy ne alakítsunk ki olyan új szabályokat, amelyek nem koherensek a már meglévőkkel. Fontos az egyszerűsítés. Szerintem fontos az egyszerűsítés, de akkor jó az egyszerűsítés, hogyha a folyamatosságot biztosítja a már meglévő szabályok tekintetében. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Ja, ein herzliches Dankeschön. Én is köszönöm, hogy itt van. Alelnök úr, és egy kérdésem lenne, amely eh, az ön érdeklődésének is a középpontjában áll, de a holnap végén is ez lesz a bizottságban az egyik eh, fontos vita téma. Miről is van szó? Az FH irányelv eh, folytatásáról Többször elmondtuk, hogy ez egy nagyon jó jogalkotási javaslat, a e, madár és a habitás e, élőhely irányelv tulajdonképpen nagyon jól működik. Ez egy jó jogalkotási munka, ami hiányzik, az a végrehajtás. Köszinger asszony a depónia szót már említettem ma. Egyszerűen félünk attól, hogy nagyon értékes a biodiverzitás szempontjából fontos tájak, mint például az ártéri területek, vagy mezők, hogy ilyen területeket lerakó helyként fognak felhasználni. A bizottságban a, a kollégium tárgyal a jelenlegi jogalkotás folytatásáról. Mi a RIFIT kapcsán nem felülvizsgálatot akarunk, hanem egyszerűen azt, hogy maradjon meg ebben a jelenlegi formában, csak egyszerűen az implementálást kell biztosítani. Köszönöm szépen, Gambus úr! Köszönöm, elnök úr. Elnök helyettes úr, távirati stílusban fogalmazok. Először is köszönöm, hogy megjelent előttünk és tájékoztatott minket. Második megjegyzésem a körkörös gazdaság és a vízkezeléssel kapcsolatos megjegyzései tekintetében szeretném megkérni, hogy az ütemtervel és a célokkal kapcsolatban mondjon pontosabb információkat. Említette ezeket, de csak általánosságban 2017-es végrehajtásról van szó. Második kérdésem ez általánosabb, és figyelembe véve azt, hogy a bizottság elnök helyettese. Az én körzetemben láttam zöld és körkörös gazdasági kezdeményezéseket városi szinten, megyei szinten, régiós szinten, de hiányzik az, hogy ezt a vitát a bizottság ne csak jogalkotási szinten, hanem kommunikációs szinten is lefolytassa. Beszélt az EFSZ-ről, én személy szerint is eszmét cseréltem ön erről a témából. Nagyon sok kis és középvállalkozás kapott támogatást az EFSZ-ből, de hogy nem tudják, hogy kaptak. Az Európai Unió, ha megengedi, ugye teljesítési válságot él, de a, fontos a jogalkotási munka, de nagyon fontos, hogy ezen túl a bizottság erős erőfeszítést tegyen a kommunikáció szintjén is, a körkörös gazdaság témájára is igaz ez, ez egy rendkívül fontos kérdés. Végül muszáj megemlítenem, hogy a munkánk nem az, hogy kritizáljuk a bizottság munkáját. A mi munkánk az, hogy ösztönözzük a közös munkát a bizottsággal, a parlamenti kritikát a bizottság jó hiszemű kritikának kell, hogy vegye. Ha esetleg rossz hiszemű kritikát hallanak, azt azon is foglalkozzanak. Köszönöm szépen. Dantén úr. Köszönöm, elnök úr. Ezzel a témával kapcsolatban egy dologot nem említettünk körkörös gazdaságon belül a víz szektorra szeretnék beszélni. A víz nagyon fontos elem a legtöbb emberi tevékenység tekintetében és általában a Földön. A körkörös gazdaság elve úgy tűnik, hogy lecsökken az újrahasznosításra, de ez különösen érvényes kell, hogy legyen a vízre. Nagyon sok jogszabályt alkottunk már az Európai Unióban a vízre vonatkozóan. A víz és a víz hulladék, hulladékvíz, szennyvízzel kapcsolatban is szeretnék részletesebb információt hallani. Nemrég készült egy jelentés a használt víz újrahasznosításáról. A bizottság egy szöveget már összeállított ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez egy valós végrehajtási szöveg lesz, és nem pedig csak egy rendelet, hanem egy valós szabályozása lesz ez a felhasználás. Ez lehet ösztönzés, vagy öntözési felhasználás, lehet városi felhasználás, stb. Hogyha foglalkozunk a vízzel, akkor foglalkoznunk kell a, az ipari fogyasztással is. Az Európai Unió a kutatási költségvetéséből ösztönözni tudja a vállalkozásokat, a teljes láncokat, gazdasági ágazatokat, hogy új, takarékosabb, víztakarékosabb folyamatokat alakítsanak ki, amelyek jobbak a klímaváltozás szempontjából, és általában Európa számára is. Esélye pedig asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Katainen biztos nak valami pozitívumot szeretnék mondani, egy pozitív példát. Hollandiában nem a vállalatok jelentik a problémát, és nem is a polgárok, hanem a politika. Az én hazámban több miniszter és államtitkár is azt mondja, hogy mi már megtettük, amit kell, és most a vállalatokon a sor. Hollandiában egy konferenciát tartunk majd, ahol mindenki elmondhatja, hogy mi az, ami nem sikerül, és miért. Több országban nagyon jó projekteket valósítanak meg, és igen, ön is elmondta, hogy rajtunk a tagállamokon múlik sokszor, amikor nem hajtjuk végre a jogszabályokat. A, a egy dolog, amire szeretnék felhívni a figyelmet, a, a levegő tisztaság és a e, trágyával kapcsolatos problémák. Az EFSI-ből ugye több százmilliót e, lehet e, beruházni, de hát sokszor más jelzések is érkeznek a foszfáttal, a zöld energiával kapcsolatban. Nem lehetne kidolgozni egy beruházási platformot a, az ásványi anyag kör, forgással kapcsolatban. Hollandiában a nagyon jó, a legjobb gazdaságok egy negyedét be kell zárni a nitráttal kapcsolatos jogszabály miatt és természetesen a talaj, a talajvíz, a levegő tisztasága számomra is fontos, de hogyha Hogan biztos, hogy Rotterdamban is elmondta, hogy mit tart fontosnak, és persze mi is pozitívan akarunk ehhez hozzáállni, de nagyon sok a negatív felhang is, a, a nitrát irányelve kapcsolatban, de hát szeretném, hogyha minél gyorsabban konkrét lépések történnének, még mielőtt túl késő lesz. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az összes kérdést, és most megadom a szót a bizottság elnök Köszönöm szépen. Igen, jó, fontos kérdéseket tettek föl. Grosztet asszony nehéz kérdést tett föl nem vagyok benne biztos, hogy akár csak meg tudnék próbálkozni a válaszsal. Igen, hallottam én ezt a kérdést. Nagyon modern európai csempeket készítenek újrahasznosított anyagból, de ezek háromszor annyiba kerülnek, mint a Kínában vagy más harmadik országban előállított termékek, amit eredeti alapanyagból készítenek elsődleges alapanyagból. Hát amit meg lehetne tenni, hogy nagyobb legyen a piac, erre növekedjen a verseny, és csökkenjenek az árak. Ugyanarra az európai francia cégre gondolunk, amelyek, amely gyártja ezeket a csempéket. Én ismerem azt a bizniszmodellt, amelyel esetében például leasingelnek termékeket, leasingelnek bizonyos lehetőségeket, és ez a légi szektorban működik. Tehát a felhasznált termékeket újra vásárolják, visszavásárolják, eladják másoknak. Úgyhogy a leasing például lehet az egyik megoldás bizonyos területeken rövid távon, de persze azon a területen, amit ön említett, nem. Egy jó piaci és fogyasztói kereslet talán a legfenntarthatóbb megoldás, vagy pedig standardok felállítása bizonyos termékekre, például a csempéknél, és ez egyenlő bánásmódot alakítanak ki a hazai vagy európai gyártók és a import gyártók az importtermékeket előállítók között. Talán így lehetne megközelíteni ezt a kérdést. Volt néhány hasonló kérdés. Az elsőleges nyersanyag ára, különösen a kőolajár nagyon alacsony, és ez ösztönzi a befektetést, illetve a felhasználást, és nehezebbé teszi a másodlagos nyersanyag, például műanyag felhasználását. a legnagyobb vagy legnagyobb befolyást gyakorló megoldás, amit nehéz megvalósítani, a szénár, szénár hatékonyabb kezelése. A szénár befolyásolása szinte mindenre megoldás, különösen ha környezeti kihívásokról beszélünk. Ezért a környezeti politikáknak a szén ár alakítására kell koncentrálni. A, fenn, a támogatáson alapuló megoldás az nem fenntartható. A szénára központi kérdés itt. Műanyag téma. Folyik a munka a szolgálatok keretében. Több szolgálat a bizottságon belül most vizsgálja, hogy hogyan lehet kezelni ezt a kérdést, hogyan lehet stratégiát kilakítani a műanyag témájában. A roadmap, az ütemterv, ami a szolgálatok közötti munkának az eredménye lesz, hamarosan rendelkezésre fog állni, és januárra remélhetőleg elkészül. Akkor fogjuk tudni, hogy melyek azok a legfontosabb munkák, amelyek irányában majd dolgozunk el a műanyag stratégia témájában. Ahogy mondtam, hogyha megnézzük a hulladék irányelvet, ez nagyon komplex, és többféle aspektusban meg lehet vizsgálni ugyanazt a problémát. A műanyag stratégiáról ugyanezt elmondhatjuk. A cél mindenki többé-kevésbé ismeri és tudja, de amikor prioritásokat kell felállítani, és munkafolyamatokat, ahhoz időre van szükség. Nem csak egy, tehát nem egy olyan mm, közalkalmazott létezik, aki szeretné akadályozni ezt a munkát, pedig most már muszáj, hogy elkészüljünk ezzel. Aztán az egyéb hulladékokra térnék át az élelmiszer hulladékra több kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jól ismerik a felülvizsgált jogalkotási javaslatunkat a hulladékra vonatkozóan. Ebben szerepel a élelmiszer hulladék is, például a kötelezettségekre vonatkozóan, a nyomonkövetésre vonatkozóan. Simona Bonafé előadó elképzelése, hogy az élelmiszer hulladékot definiáljuk, és az élelmiszer hulladék csökkentési célokat határozzuk meg. Úgy értettem, hogy több kolléga ezt kérte. Ez problémás. Nagyon nehéz a nyomonkövetés. Könnyű lenne azt mondani, hogy legyenek pontos célok, hogyha elég ismeretünk lenne arról, hogy hon, hol keletkezik az élelmiszer hulladék, és hogyan lehet ezt nyomon követni. De jelenleg eh, európai szintű monitorozási nyomonkövetési rendszerünk nincsen, amiben bízhatnánk. És ezért jogilag kötelező célokat nehéz felállítani ebben a témában. Remélhetőleg a jövőben ez eh, lehetséges lesz, amint sikerül a problémát megoldanunk. A cselekvési tervünkben szerepel, hogy már idén el kell végezni bizonyos munkákat az élelmiszer hulladék témájában. Az első egy új platform felállítása. Tagállamok és más érdekelt felek a teljes lánc mentén egyeztetik a célokat, az ágazatok közötti együttműködést is támogatni kívánjuk. A platform fölállt, augusztus 1-ével, és hamarosan megkezdi a munkáját. Elvárásunk szerint ez a platform, ez egy jó első lépés lesz a mm, problémák meghatározása és néhány megoldás megtalálása tekintetében. Az idei munkaprogram része továbbá egy közös EU e, mérési rendszer kialakítása a élelmiszer hulladék mérése tekintetében, és ez segíteni fogja majd a célok felállítását is, de még nem vagyunk ebben a fázisban. EU által támogatott kutatás, ez természetesen a platform munkájához fog tartozni. Az EU élelmiszer és takarmány hulladékra vonatkozó jogszabályait is vizsgáljuk a teljes lánc mentén, anélkül, hogy az élelmiszer és a ö, takarmány biztonságot kockáztatnánk. Ebben a témában az első tervezetet a platform első találkozóján fogja megtárgyalni. Jövő év vége felé fogjuk elfogadni a végső szöveget. Iránymutatások az élelmiszer és takarmány témájában. Folyik a konzultáció a, a Szante és az AGI főigazgatóság között, és a jövő év elején teszük közé ennek a munkának az eredmény. Több munka folyik ebben a témában, de sokkal több kihívást jelent ez a téma, mint más hulladék téma. Természetesen keresjük a megoldásokat. Koherens megközelítés energia téma, követés, égetés témájában elég nagy ez a kérdés. Több irányelvet és több javaslatot kell megvizsgálni. A körfogásos gazdaság céljai, földhasználat, biogazdaság célok, forrás hatékonysági célok koherens módon kell ezeket megközelíteni, de mindenki tudja, hogy többféle érdek él itt, például a hulladék témája, hatalmas anyagi, gazdasági téma, a magánszektor, nagyon megosztott a tekintetben, hogy pontosan milyen hulladék típusról és feldolgozásról beszélünk, és mindez nyomást gyakorol ránk, Nekünk messzire kell tekintenünk. Azt kell végig gondolnunk, hogy mi az észszerű megoldás, és így kell a standardokat, a szabályokat felállítanunk. Faépületek. Köszönöm, hogy felvetette ezt. Én az erdőben születtem, és nagyon szeretem a faépületeket, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy teljes mértékben egyetértek a megjegyzésével. Meglepő, hogy a Európában a fát építkezésre nem használják. Japán előttünk van ebben a témában. Nagyon sok európai fát importálnak épületek felállítására, és egyébként nekünk is ugyanezt kéne tennünk alapanyag témájában. Növényvédőszerek szabályozása, nagyon jó megjegyzések voltak, és egyetértek az aggályokkal. Sok mindent kell egy időben figyelembe vennünk. Egészségi kérdések, kadmium itt problémás, és más toxikus anyagok, szennyező anyagok is. Második megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Két alap gondolat van itt a növényvédőszerek rendeletének a változtatása mögött. Először is kadmium szintek csökkentése, az egészségi hatások korlátozása érdekében. Második, új piaci környezet kialakítása az organikus növényvédőszerek számára. Mind a kettővel egyet tudunk érteni, úgy gondolom. És értem a megjegyzésüket, hogyha más rendeletek úgy, ö, sértik azt az érdeket, hogy organikus növényvédőszereket használjanak, és ezzel cseréljék ki a vegyi növényvédőszereket, ez problémás lehet, úgyhogy meg kell vizsgálnunk a saját rendeleteinket, hogy ezek valóban harmonizálnak-e, és valóban azt a célt szolgálják-e, hogy jobb piaci környezet alakuljon ki az organikus, a bio növényvédőszerek esetében. Mindenki tudja, hogy a foszfát nagyon ritka és kevés kis mennyiség áll elő rendelkezésre ebből az anyagból, és ez egy megfelelő ösztönző arra, hogy új növényvédőszer rendeletet fogalmazunk meg. Oroszország, Finnország tisztább foszfátot tud előállítani. De nem fenntartható a megoldás, hogyha az két ország állítja elő az összes jövőben igényelt foszfátot. Alapvetően ahhoz, hogy a javaslatunk szerint ahhoz, hogy védőszereket állítsunk elő az egységes piaci hozzáférés tekintetében, a kadmium szintet csökkenteni kell. Hogyha olyan növényvédőszert használnak, ami nem felel meg a kadmium szintnek. A saját piacon ez gyártható, értékesíthető, de nem értékesíthető más európai piacon. Ahhoz, hogy jobban működjön az egységes piac, és a biohulladék növényvédőszerek elterjednek, figyelme kell vennünk más aspektusokat is. Például nem szabad, hogy jelentősen megemelkedjen a növényvédőszer ára középtávon, hiszen minél jobban tudjuk piacra vinni ezeket az anyagokat, annál jobban alakul az ár. Közbeszerzési témák. új iránymutatást dolgoztunk ki ebben a témában, ez nem kötelező jelenleg, de most jobban odafigyelünk a technikai támogatásra a tagállamokban a tisztább közbeszerzés érdekében. Az, hogy ez kötelező lehessen, az, hogy az közbeszerzés során újrahasznosított anyagokat használjanak, ezt most nem lehet kötelezővé tenni, lehet, hogy a jövőben ez lehetséges lesz majd az, az eko címkézés. környezeti címkézési rendeletet most vizsgáljuk felül. Megnézzük, hogy milyen módon kell változtatni a rendeletet. Egyetértek az aggályokkal, hogyha túl sok fajta ökocímkézés létezik a piacon, akkor a fogyasztók elvesznek ezek között, és aztán már egyikben se fognak bízni. Fontos, hogy ezek széles körben elfogadottak, a magánszektor, a fogyasztói szervezetek körében is, és ezt a bizalmat meg kell tartani. ásvány felhasználási platform. Ez, eszmecsere, jó gyakorlatok cseréje, új megoldások felkutatása ennek az ágazatnak az érdekében volt. Egy plusz kérdés még az FC-vel kapcsolatban is, illetve a tagállamok felhasználása tekintetben és a körkörös gazdasági prioritások. Úgy gondolom, hogy a széles körben előfordul, de az a probléma, hogy nem igazán láttam hulladékkezelési projektet az EFSI részéről, EFSI finanszírozást. A pozitív dolog az, hogy a piacról tudnak finanszírozási forrásokat szerezni, de nem hiszem, hogy ez az igazság Úgyhogy azt az üzletet kell továbbítanunk a tagállamoknak, hogy van egy új lehetőség, amely új technológiákat tud finanszírozni, olyan technológiákat, amelyek kockázatosabbak a réginél, például modern hulladékkezelési projektre, vagy más körkörös gazdasági projektre lehet használni majd ezt a forrást. Még egy megjegyzésem lenne a Natura irányelv kapcsolatban. Jelentős a nyomás a bizottságon, hogy tegyük közé a felülvizsgálat eredményét. Most nem tudok semmi újdonságot megosztani önökkel, most dolgozunk ezen a témán, folyik a belső folyamatunk, és úgy gondolom, hogy az eredményeket, amit lehet, meg fogjuk osztani önökkel. Köszönöm. Thank you very much to you for your answers and Köszönöm. this point in our agenda and uh, we can start in Köszönöm szépen, és egy perc után folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Dear colleagues, we... Kedves kollégák, megkezdjük a következő napi rendi pontot. Ez a 16. napi rendi pontunk. Grázi úrról van szó, akit meghívtunk ma napra a, egy rendszeres párbeszéd keretében az Európai Gyógyszerügynökség az Európai Parlament folytatja rendszeresen ezt a párbeszédet, évről évre sor kerül erre, e, és az igazgató úr mm, beszámol a parlamentnek arról, hogy mi történt a munkaprogrammal, amit például 2016-ra előirányoztunk, és most is ez történik, illetőleg a továbbiakban 2020-ig mire számíthatunk. Rázi úr egy bevezetőt tart, és utána Korzen úrnak adok szót, aki a kapcsolattartó, és utána a többi képviselő következik kérdésekkel egy eszmecsere keretében. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindjárt a közepébe vágok, és kéreztem a elefántot a terembe, ez a Brexit, ez a téma. Az egyik eh, eh, egy közvetlen hatás, amivel számíthatunk, a bizonytalanság klímája alakul ki, ezt már érezzük is egyébként. A másik pedig eh, az EMA esetleges áttelepítése máshol az Európai Unión belül. Bennünket aggaszt, hogy ez komoly veszteséget jelenthet szakértői tudásban és személyzetben is egyaránt. Azt hiszem, hogy ez egy sor problémához vezetne számunkra, hogy kapcsolatot tartsunk a szakértőinkkel, a hálózatunk fontos információkat szolgáltat. Ez, ez teszi lehetővé, hogy magas szintű munkát végezzünk, és eleget tegyünk a menetrendnek is. 98%-ban a határidőket betörtjük tartani pillanatnyilag, de ez egy komoly eredmény egy bonyolult rendszeren belül, és ez azt is jelenti, 36 ezer látogatásunk van, és szakértői tárgyalásunk évről évre, hogyha az embereket megfelelő időszakban, megfelelő helyre akarjuk irányítani, hogy az eszmecsere sor kerüljön, ahhoz egy meglehetősen bonyolult gépezetet kell fenntartani, ami úgy működik, mint egy bonyolult szerelősor. Ezért aztán Szükségünk van arra, hogy olyan eh, működőképes környezetet tartsunk fenn, ahol a kapcsolataink ténylegesen működőképesek, eh, hiszen bonyolult eh, rendszerben működünk. Most aztán egy pozitív megjegyzést engedjenek meg. Október 20-én egy új honlapon tettük közé a klinikai vizsgálati adatokat. Két engedélyez egy gyógyszer esetében. Ez hosszú utazás volt, és el kell, hogy mondjam, ehhez megkaptuk az MV Bizottság folyamatos támogatását. Azt várjuk, hogy az adatok közé kapcsán új adatok születnek, ez mindenkinek szerencsés lesz, nagyobb mennyiségű információ rendelkezésére azoknak, akik az egészségügyben dolgoznak, erősödik a bizalom, és a betegeknek jut a legtöbb az előnyből, hiszen felgyorsulhat az innováció, a párhuzamos kutatást ki lehet zárni, és bizonyos kockázatokat is csökkenteni tudunk Büszkék vagyunk erre a kezdeményezésre, amely általában átalakította az adatkezelést a klinikai adatok kapcsán. Az ipar is meglehetősen együttműködő volt, a legtöbb cégről elmondhatjuk, hogy ők is érzik, hogy milyen kockázatok vannak a kutatások során, itt viszont új lehetőségek nyílnak meg. És a bírálatokat illetően elmondhatjuk, hogy vannak személyes támogatás, támadások is. 260 ezer, van elnézést, mondjuk egy negyedmillió oldalról beszélünk, ezt tettük közé. Csak két oldal tűnt el, és tízezer oldalt letöltöttek az elmúlt három hét alatt, ez nagyon pozitív. Ez egy másik pont, pozitív üzenet, amit kaptunk a érzékenységgel kapcsolatban végeztünk vizsgálatokat, és egy tényleg erős jogi keret alakult ki az utóbbi időszakban erre a területre. 2012-ben kezdtük átültetni a gyakorlatban ezt az új szabályozást, és vizsgáljuk, hogy milyen hatásokkal jár egy-egy gyógyszer. Egyszerűen jobban képesek vagyunk rálátni arra, hogy hogyan lehet gyógyszereket használni, és hogyan lehet még jobban használni adott gyógyszerokat. Néhány számot mondanék ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük a bizottság munkáját, amelyik ezzel a farmakok vigilanciával foglalkozik, száz ilyen biztonsági jelzet vizsgált meg, és mintegy 600 kockázat kezelési tervet készített, illetőleg számos területen sikerült csökkenteni a kockázatokat, idevágó intézkedéseket bevezetni, és jobb, gyorsabb reakcióra is lehetőség nyílik. Ehhez jön még, hogy 50%-ra sikerült csökkenteni a beteg reklamációk számít. 2012 óta pedig 31 eh, eh, biztonsági hivatkozás eh, új ajánlások kidolgázáshoz vezetett. Ez azt jelenti, hogy az egész EU-ban az összes beteg hasonló hogy ugyanolyan védelmet élvezhet. Elmondhatjuk, hogy egy gyorsabb beavatkozási lehetőséget is kaptunk a közegészségügy területén, például engedélyezeket gyorsan vissza lehet vonni, hogyha erre szükség van, illetőleg iránymutatásokat is ki tudunk adni ehhez jön még a gyógyszerek káros hatásaitól, ha megvédjük a betegeket, ez egy fontos felelősségünk is. Ezzel egyidejűleg az kétségbe esett helyzetben lévő betegek hozzáférését fel kell gyorsítani a fontos gyógyszerekhez. Eddig kialakítottunk egy ösvényt ezen a területen, egy új, és a megfelelő technológiai értékelő testületeket hoztunk létre, és a Prime-ot elkezdtük használni. A Prime egy gyors reagálást tesz lehetővé, és értékelni tudjuk továbbra is magas szinten az előnyöket és hátrányokat. Természetesen a, a cél a betegekkel a segítés jobb tervezést jobb kell biztosítanunk. A jobb tervezés, a better planning azt jelenti, hogy az adatokat jobban használjuk, a jobb adattervezés pontosabb gyógyszerértékelést tesz lehetővé, és ez oda vezet, hogy alacsonyabb kockázat jelentkezik a klinikai vizsgálatok során a betegek számára és a, a nem hasznos klinikai vizsgálatok a számát csökkenteni tudjuk. Természetesen számos feladatunk van még, a gyógyszerek bonyolultságát, ezt tudjuk, ez komoly munkát jelent, ha ezt az értékelését el akarjuk végezni, Eh, a hagyományosan egy tagállam végezte a gyógyszerek értékelését, azonban egy multinacionális csapat eh, az európai jogot jobban végre tudja hajtani. Pillanatnyilag egy több nemzetű értékelési csapatok összeállítását támogatjuk. Egy tagállam koordinál ebben az értelemben, de bevonhatják a legjobb szakembereket egész Európából. Ez az új munkamódszer. Ez a multinacionális több nemzeti csoport eddig sikeres volt. 24 tagállam vett részt közvetlenül ebben a munkában, az értékelő munkában. Ez mindedig a legmagasabb szintű részvétel természetesen, és ez a megközelítés egyre fontosabbá válik és ha a Brexit miatt szakértői tudás veszik el, akkor még fontosabb, hogy bevonjuk ezeket az embereket. Mert ebben az esetben sokan elhagynak. Összefoglalva pedig szeretnék köszönetet mondani az Önök szakbizottságának a folyamatos támogatásért, hogy biztosítják számukra a költségvetést, és támogatást biztosítanak a tanácssal szemben a, a jobb anyagi életes érdekében. Különböző feladatokat, célokat kell teljesítenünk, és a munkák minőségére továbbá is nagy súlyt kívánunk helyezni. Eh, önök ebben nagyra segítségre vannak. Szeretnék köszönetet mondani Matthias Gróte úrnak, aki az elmúlt időszakban segített jól együttműködni. Azt gondolom, hogy mindig tényleg elkötelezetten kiállt mellettünk, munkánk mellett és örülök annak is, hogy Miljana Borzan egyetért azzal, hogy Gróte úr szerepét átvállalja a kapcsolatteremtés további fenntartásában és a kapcsolat Bízom benne, hogy jövőben is ilyen konstruktív módon tudunk együttműködni. Köszönöm elnök úr, egyébként pedig kész vagyok válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm szépen, megkezdhetjük az eszmecserét. Bodzan asszony az első kapcsolattartó. Professor Razi, uh, I would like to... Köszönöm szépen. Professor Rázi, köszönöm, hogy eljött ma és beszámolt nekünk az EMA elmúlt években elért eredményeiről. Szeretnék Matthias Króténak, volt kollégánknak is köszönetet mondani, kiváló munkát végzett, és örömmel vettem át az ő feladat körét, és remélem, hogy nagyon jó lesz az együttműködés közöttünk. Az EMA számára nagyon izgalmas időket élünk. Említette a Brexitet. Szeretném én is kihangsúlyozni, és még egy kicsit jobban kibontani ezt a problémát. Az ön szemében milyen pozitív vagy negatív hatásai lehetnek a Brexitnek az EMA-ra, a gyógyszerügynökségre? gyógyszerügynökségre? számítanak működési nehézségekre? És ha igen, ugye az átköltözés kapcsán hogyan kívánják kezelni ezeket a nehézségeket? Igazából senki nem tudja még, hogy hogyan fog lejátszódni a Brexit. Van az ügynökségnek terve arra, hogy különböző forgatókönyveket hogyan kezel. Azt is szeretnénk tudni, hogy az EMA költözése hogyan történik majd. Erről talán kicsit többet is megtudhatnánk. Mikor kell az EMA-nak költözni? A, az előtt, hogy hivatalosan is távozna az Egyesült Királyság az EU-ból, vagy azt követően? Hogyan tudja az EMA a munkáját végezni így a áthelyezés, költözés kapcsán? és hol lesz a jövőben az új székhely. Erről mit lehet tudni, és mi lenne az ideális székhely az önök számára. A Brexit jelenleg az egyik legnehezebb kérdés, de hát nem ez az egyetlen probléma, amivel szembesülünk, és nem csak erről kell beszélnünk. Ezért még szeretnék valami más is megkérdezni. 2015-ben az EMA elvégezte két szindrómával kapcsolatos felülvizsgálatot. Az egyik a posztóorteosztatikus szakikádria szindróma. Ez olyan fiatal nőkre vonatkozik, akik a humán papilloma vírus oltást kapták, megkapták, és hát a vakcina az biztonságosnak számít de az EMA hányszor szembesül ö, oltóanyagokkal kapcsolatos kérdésekkel, vagy találkoztak-e már nem biztonságos oltóanyagokkal? Van-e valamilyen összefüggés az autizmus és az oltások között? Az EMA tisztában van azzal, hogy az ilyen népügy, népegészségügyi vakcinálási oltási programoknak esetleges milyen veszélyei lehetnek? Köszönöm szépen, nem tudom, hogy van-e képviselő, aki kíván szólni. Rossz asszony, persze. Köszönöm, elnök úr. Az hát igazgatónak, Guido Razinak szeretném elmondani, hogy nagy örömmel találkozunk önnel mindig, és nagyon jó mindig az önnel folytatott eszmecsere. És Szeretném biztosítani önt és az ügynökséget a minden támogatásomról. Kiváló munkát végez az ügynökség nagyon nehéz körülmények között. A parlament egyre többet kíván az ügynökségtől, és ha ugyanolyan szintű eszközökkel teljesítik a kéréseinket. Először is az új gyógyszerengedélyezési eljárással foglalkoznék. Ez ennek a célja az, hogy olyan terápiás területekre koncentráljon, ahol mm, szükség van új gyógyszerekre, amelyek nem teljesen megfelelőek, ezért szükséges egy eszmecsere, egy egyeztetés, ideiglenes engedélyezésre van szükség, a helyi klinikai adatok begyűjtése alapján. Ez előrelépés, hiszen ez lehetővé teszi, hogy fölgyorsuljon a betegek hozzáférése az innovációhoz, ahol sürgősségre van szükség. Ez nagyon fontos, de én úgy gondolom, hogy vannak még sötét területek, például a páciensek védelme és tájékoztatása az intézkedés tekintetében. Szeretném, ha megnyugtatna egy kicsit e témában az ügynökség egy kiváló jelentést tett közzé idén nyáron a projekt értékeléséről. Ez egy pilota projekt. Szeretném tudni, hogy milyen követése lesz, milyen újabb lépések lesznek a pilota projektet követően ennek a témának. Második megjegyzésem. Második megjegyzésem a Brexit, ugye foglalkozni kell ezzel, már az előttem szóló kolléga és ön is említette a témát. Igaz, a Brexit hatalmas aggály az önök számára, bizonytalanság azok számára, akik önöknél dolgoznak. Én remélem, hogy a relokalizáció a legjobb feltételek között fog teljesülni, és elsősorban az ügynökség érdekét követve természetesen. Ezzel kapcsolatban azért szeretném tudni, hogy önök számára milyen hatása lesz ennek. Ugye ugyanaz a kérdés, amit a kollégának, hogy egy picit részletesebben be tudná -e számolni nekünk, hogy milyen a, a légkörönöknél, és szeretném elmondani, hogy Lyon városával egyetértésben azt javasoltuk, hogy ez a város otthont biztosíthatna a Nemzetközi Gyógyszerügynökségnek. Nemzetközi szinten elismert a teljesítménye orvosi szektorban ennek a városnak, úgyhogy mindenképpen nagyon jó környezetet tudnánk biztosítani az ügynökség számára. Köszönöm, Konecsna asszony. Eh, Köszönöm szépen. Két konkrét kérdést szeretnék feltenni. Először is A kérdésem az, hogy a szellemi tulajdon jogokkal, jogokkal kapcsolatban, hogy ezeknek nagy hatása van az innovációra. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy a vállalatok új anyagot szabadalmaztassanak, akkor is, hogyha ezeket nem vizsgálták be elég hosszú ideig. Tehát mit gondol az olyan gyógyszereknek a szabadalmi oltalmáról, amelyekről azt halljuk, hogy egyáltalán 80%-uk nem, nem is elég innovatív, és mégis innovatív gyógyszerként szabadalmaztatják őket, aminek persze nagy hatása van az, az árra. Ön elégedett a jelenlegi szabályozással? A második kérdésem a következő problémával függ össze. Az itt a szakbizottságban dolgozunk egy jelentésen, hogyan tudnának jobban hozzáférni a polgárok gyógyszerekhez, ez a tárgya a jelentésnek. Ön is említette, hogy ezen javítani kell. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy a párhuzamos export azt eredményezi, hogy néhány országban a polgárok bizonyos gyógyszerekhez egyszerűen nem férnek hozzá pedig a gyógyszerek szokványos kereskedelmi cikknek tekintendők, és mégis vannak emberek, akik nem férnek hozzá bizonyos gyógyszerekhez. Vizsgálták ezt a helyzetet, és egyetért velem abban, hogy itt bizony van egy probléma, és lát-e valamilyen lehetőséget konkrét lépések, intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy ez a semmiképpen nem kielégítő állapot megszűnjön. Mert ez azt eredményezi, hogy jelenleg betegek egy része egyszerűen nem fér hozzá a szabad piac ellenére sem bizonyos gyógyszerekhez. Köszönöm szépen, Auken asszony! Rászi professzor, üdvözlöm én is önt. Nagyon örültem annak, hogy megemlítette azt, hogy a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban transzparenciára van szükség. A hosszú csatá, küzdelem után most jó eredményeket látunk, és ehhez is gratulálok. A transzparencia kérdésével azért van még néhány probléma. Ön említette, hogy összeférhetetlenség esetén Eh, hogyan működik a forgalomba hozatal engedélyezése. Eh, hogyan kívánják ezt a jövőben eh, szabályozni? Találkoztak-e olyan esetekkel, ahol a nyilatkozatok nem voltak pontosak, és a vagyonbevallás, vagy, vagy bármilyen, tehát olyan az összeférhetetlenség esete állt fenn, és ezt nem kellőképpen szabályoztuk. Hogyha döntést kell hozni, a, általában a betegek érdekét kell elsősorban szem előtt tartani. Egy kicsit csalódást is okozott a stratégia, amit ismertetett. A kutatással kapcsolatban jobb stratégiára van szükség. Említette a humán papillomavírus vakcinát. Azt is kell eh, tudnunk, hogyha mondjuk egymásnak ellentmondóak az eredmények, akkor meg kell nézni, hogy ez, ez hogyan alakult így ki, eh, mi ennek az oka, a magyarázata. Eh, mert eh, jelenleg eh, a betegek kezdik elveszteni a bizalmukat az egész oltási programokkal szemben, ami nagyon-nagyon rossz dolog. Ezért a transzparencia különösen fontos, még fontosabb akkor, amikor a jó igazgatás elvének akarunk megfelelni. Képviselőtársam is az előbb említett két dolgot. Az egyik az, hogy sokszor sokkoló híreket hallunk az ibuprofeinnel kapcsolatban. 380 euró az ára, úgyhogy egy másik márkanév alatt a Bredéma néven árulják, és amennyire jól tájékoztattak engem, 210 euró nem elnézést, 180 euró egy havi kezelés, viszont 110 euró az ára akkor, hogyha magas vérnyomásra alkalmazzák, és ilyen kezelést kérnek. Gyakran látjuk azt, hogy az orvosokkal szemben tulajdonképpen valamilyen kampányra lenne szükség, hogy igenis a jó, olcsó, jól ismert termékeket ne kelljen receptre vény, ne kelljen vénykötelesíteni, hanem ezeket meg lehessen vásárolni. És még egy dolog nagyon aggódunk a civil szervezetekkel együtt mi is az ilyen hasonló esetek miatt, hogyha ha csak nincsenek szélsőséges körülmények, a akkor nincs igazán mindig szükség a fast track megközelítésre, tehát hogy gyorsított értékelésre. Hát betegeket nagyon könnyű találni. Hát sok beteg mindent megtesz azért, hogy legyenek új gyógyszerek. De hát most, hogyha felgyorsítják a klinikai vizsgálatokat, akkor nem tudunk semmit még esetleges mellékhatásokról, stb. Persze szélsőséges esetekben lehet ilyen fast track, vagy gyorsított eljárás, de ne ez legyen a modell, hiszen most tulajdonképpen a mostani jogszabály szélsőséges helyzetekről szól. Biztosítani kell, hogy ez ne legyen a, ne ez legyen a minta adjon öt percet a tévében, és megígérem, hogy mindenkit megnyerek a mi ügyünknek, és biztosítani kell, hogy az EMA védje a betegeket és a gyógyszerek hatékonyságát, valamint a tudásunkat is. Dali. Köszönöm szépen, Dali asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönet professzor Rázi, hogy eljött a mai ülésre. Azzal kezdem, hogy utalok arra, hogy nagy erőfeszítést kell tenni azért, hogy a fogyasztók számára teljesen átlátható információkat biztosítsunk. Ugye itt változtatni kell, illetve ösztönözni kell más gyógyszer szabályozó ügynökséget is, hogy átláthatók legyenek. Egy témát szeretnék említeni, antibiotikumok rutinszerű használata az állatok gyógyászatában. Ez tiltott az EU-ban, de az EMA adatai azt mutatják, hogy túl sok, túl nagy mennyiségű antibiotikumot használnak még mindig, és ez kulcsfontosságú az ellenállás, baktérium ellenállás kialakulása tekintetében. Vannak olyan szakértők, akik algályosnak tartják a gazdaságokban a túl nagy mennyiségű antibiotikumok használatát, ez az emberi életre, az emberi egészségre is hátrányos, és szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye erről. Úgy gondolja el, hogy a csökkentett használat hozzájárna ahhoz, hogy a, vagy azt mutatná -e, a helyzet azt mutatja, hogy az önkéntes lehetőség és az ösztönzés nem igazán működik, és hogy milyen módon lehetne elérni azt, hogy tényleg sikeres legyen a célunk, és csökkenjen az antibiotikumok használata a gazdák, a gazdaságok területén. Slekkor. Köszönöm, hogy a Köszönöm szépen, örülök, hogy eljött hozzánk, Rázi úr, és én is szeretnék néhány kérdést föltenni, illetve kiegészítő kérdésekkel is élnék. Az első téma, amit említeni kívánok, Említette a Brexitet és az ügynökség jövőbeni delokalizációját. véleménye szerint a költözködés hogy fog lefolyni, hogyan lehet átmenteni a szakértői hálózatot, gondolkoznak-e kelet-európai országban, ugye a, tag, a tagok között, a szakértők között vannak állandó tagok. Hogy lehet azt megoldani, hogy a szakértők, az állampolgárok, az ügynökség egymáshoz közeli módon tudjon dolgozni. A Brexitet követően végig gondolták már, hogy konkrétan hova költözne át az ügynökség. Második kérdésem. es gyógyszer irányja végrehajtásával kapcsolatos. Ennek a célja, hogy a európai piacon meg lehessen szüntetni a gyógyszerhamisítást. Az átültetés késedelmet szenved, 2010. januárra kellett volna átültetni az irányelvet. Kérdésem, hogy most valóban garantálhatjuk-e azt, hogy az európai piacon már nincsenek hamisított gyógyszerek. Idén a bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, ami pontosan 2019-re helyezi át az átültetés kötelezettségét. Hát ez zavar ez a dolog. Az Európai Gyógyszerügynökség egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus miatt el kell, hogy fogadja ezt a késedelmet. Az Európai gyógyszeripari szervezet érte el, hogy elfogadják ezt az újabb határidőt. Hogyan lehetne azt elérni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség teljesíteni tudja a feladatát, és hogy meg lehessen mégiscsak tartani az eredeti átültetési határidőt illetve az intézkedések végrehajtása a tagállamokban valóban megvalósul, hiszen itt európai polgárok egészségéről van szó. Köszönöm szépen. És most hallgassuk meg az igazgatósági képviselőnket, Dalt úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon örülök, hogy újra megjelenthettem önök előtt, egy rövid szünetet követően a Brexit feltételezve az, hogy az 50-es cikket márciusban aktiválják. Tegyük ezt fel. Ugye ehhez képest plusz két év, 2019 március. Ez egy rövid idő a relokáció tekintetében. Tudom, hogy nem az EMA dönt erről, de szerintem a tanácsra nyomást kéne gyakorolni, hogy hozzanak döntést. Az ideális helyzet az, hogy amikor megtörténik a Brexit, akkor már máshol legyen. Már addigra be kell, hogy következzen a relokáció, és puha legyen az átállás, sima legyen az átállás. Ezt nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy az a kérdésem, hogy fölállítottak el már az emen belül egy task force-t, nem csak azért, hogy ugye a, én nem az atmoszférát kérdezem, ugye nagyon sokan azt kérdezik itt a parlamentben, hogy milyen a hangulat most önöknél, ez is érdekes, de hogy pontos feladatok, és hogy hogy fog lefo- lefolyni ez. Ugye nagyon sokan jelentkeznek a székhely megszerzése érdekében. Döntést kell hozni, el kell dönteni, hogy ez a város lesz, és akkor el kell kezdeni azonnal a munkát. De ehhez szükség van egy task force-ra. Második kérdésem. Az igazgató csak nagyon felületesen utalt az emberi erőforrások korlátozottságára nem ment bele a részletekbe. Mit jelent ez? Milyen megszorítások vannak itt? melyik területen gondolja úgy az igazgató úr, hogy nincs elég embere. Az én tapasztalatom alapján képviselőként, biztosként, tudom, hogy egy ügynökség sem fogja soha azt mondani, hogy túl sok embere van, mindenki azt mondja, hogy kevés embere van. A problémát meg lehetne oldani például megtakarításokkal, nem csak azonnal fog ez bekövetkezni a font értékvesztése miatt, hanem a relokáció miatt is. Másodszorban esetleg jobb szervezéssel, a meglévő források, az emberi források jobb használatával. Mi az elképzelése ezzel a problémával kapcsolatban? Utolsó megjegyzést hallgatjuk meg a bizottság részéről. Rész urat kérdezem, hogy van-e megjegyzése, tessék. Különösebb megjegyzéseim nincsenek, inkább egy általános dolgot mondanék. A munkakapcsolatunk Guido Rázival személyesen és a csapatával egyszerűen kiváló napról napra építjük ezt a kapcsolatot, és nem csak a bizottság vagy a parlamenti üléseken találkozunk velük, hanem egy folyamatos valós munkakapcsolat állt össze. Nagyon sok projekten szorosan együtt dolgozunk, például az engedélyezés, új kezdeményezések, nemzetközi témák területén csak ennyit szerettem volna mondani, egy köszönet, köszönet ezért, és várom a jövőbeli lehetőségeket az együttműködésre. Természetesen, ha bármilyen probléma fölmerül a jövőben a Brexit miatt, akkor aktívan próbálunk megoldást keresni mi is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most újra megadom a szót Rázi úrnak a válaszok tekintetében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok mindenre választani, és elnézést, ha valamit elkér, felejtek, akkor jelezzék. A Brexit-tel kezdeném, hiszen többen említették, többen kérdezték, többen feltették ezt a kérdést. mi fog történni még a Brexit tényleges megvalósítása előtt. Ez egy nagyon jó kérdés. A bizonytalansági klíma, ezt említettem, ez azt jelenti, hogy az emberek motivációja kezd egyre inkább csökkenni, sérülni, plusz intézkedéseket igyekszünk hozni az emberek támogatása érdekében már igen elkezdtük a fejvadász munkát. Néhányan már gondolkoznak azon, hogy új megoldást keressenek, mert van, aki esetleg az Egyesült Királyságban akar maradni. Már hatan mondtak föl itt néhány hónap alatt. Pedig az elmúlt öt évben szinte egyáltalán nem volt, nagyon kevés volt. Nyomon követjük a kiválasztási folyamatunkat is, úgy látjuk, hogy vannak már jó jelöltek, de néhány jó jelölt visszaalkozott, és persze ezt nem tudjuk, hogy ez kapcsolatban van-e a Brexit-tel, vagy nem. Ez történt a Brexit előtt. Egy mérséklő intézkedést már bevezettünk, folyamatosan tájékoztatjuk a dolgozókat, a munkaterhet folyamatosan ellenőrizzük. Persze korábban is ellenőriztük ezt, most azt próbáljuk megnézni, hogy van -e esetleg felesleges kapacitás a tagállamok részéről. Ugye jelenleg az Egyesült Királyság 20%-át fedi le a munkatehernek. Biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a kapacitásunkat teljes mértékben használjuk. Fölállítottunk egy hálózati képzési központot azért, hogy a, egész Európában a lehető leggyorsabban ki tudjunk képezni, be tudjunk tanítani szakembereket. E, e, ez egy nagyon egyszerű, de nagyon jó modell. Gyakorlatilag képzőket és képzetteket is támogatjuk, amennyiben Európában rendelkezésre állnak, és ez nagyon jól megéri, ugye sikerült felállítanunk ezt a több nemzetiségű csapatot, amelyik jól működik. Egy konkrét kérdés merült föl Borge úr részéről. Igen, felállítottuk a Task Force-ot. Ez kutatja a lehetséges aspektusokat. Relokáció végrehajtása. Nem igazán a logisztika aggaszt minket, hiszen csak két évvel ezelőtt születünk meg, egy új épületbe költöztünk, egy föl vagyunk készítve arra, hiszen egy óra el tudjuk hagyni az épületet, és természetesen egy másik országba való a relokáció az egy nehezebb téma. Nem igazán aggaszt minket maga a relokáció, a munka, hiszen két fontos probléma, milyen a kapcsolat Először is 40 ezer emberhez kell eljutnunk minden évben megfelelő időben. Ez azt jelenti, hogy repülőtér kell, hogy legyen, szárazföldi közlekedési kapcsolat kell, hogy legyen, 250 szállodai hely a hét öt napján, stb. Felmerült egy másik kérdés. Mi a mi benyomásunk erre? Nulla semmi szerepünk nincs a döntés tekintetében, hogy hova fogunk menni, hogyan. Ha jól tudom, a döntést teljes mértékben a tanács hozza meg államfői szinten. Ezért amit mi megtehetünk az az, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan működik, hogy mennyire fontos a biztonság, európai egészségügyi kérdések, a versenyképessége az európai rendszernek, hogy mennyire fontos ez, amikor a munka szempontjából megfelelő környezetet keresnek számunkra. Ennél többet most nem tudok mondani a Brexitről, de ha gondolják, visszatérek rá. APV. Felülvizsgálat, igen, igaza van. Volt egy felülvizsgálatunk a e tekintetben a bizottság a tudományos alapon megtárgyalta a helyzetet az összes rendelkezésre álló adat alapján. Az volt a következtetése, hogy két szindróma ugyanolyan gyakorisággal merült fel az beoltott és a nem beoltott populációban. Ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolat a oltás és a két szindróma között. Legalábbis a rendelkezésre álló adatok alapján. Reméljük, hogyha itt nem lesz megállapodás vagy egyetértés, akkor akik nem értenek ezzel egyet, ők adatokat fognak felhozni, és nem pedig a, le fogják járatni az intézményt. Mi az próbák a bizonyítékok útját követjük. Ha lesznek új bizonyítékok, akkor természetesen majd azok alapján hozunk döntést. Hasonló a helyzet, a, és köszönet, hogy felvetette ezt a kérdést is, az autizmus témája. Mindennyian tudjuk, hogy az autizmusnak és az oltásnak, a vakcinának semmi köze egymáshoz, nem párhuzamosan, és ez a két párhuzamos vonal soha nem találkozik, még a végtelenben sem. Voltak hamis sztorik itt néhány esetről, a két dolog egyszerűen csak a népi legendához tartozik, és a mm, médiában terjedtek el ezek a hírek. Hogyan végezzük ezt az ellenőrzést? Nagyon egyértelmű szabályok vonatkoznak erre akár egyéni szinttől történhet ez bizonyos bizonyítékok alapján. A bizottságnak nagyon szoros határidővel kell megvizsgálnia az összes rendelkezésre álló adatot, az összes rendelkezésre álló bizonyítékot, illetve tisztázniuk kell a helyzetet. Ez így működik többé-kevésbé. a nem vakcinális megközelítés tekintetében aggályos a számunkra. A tagállam feladata, hogy kampányt folytasson, támogassa az oltást. Ennek ellenére természetesen számunkra is aggályos ez a helyzet. Reméljük, hogy majd néhány kampányt tudunk koordinálni, a jelentős támogatást kapunk a bizottságtól is ebben a témában az antimakrobiális ellenállás rezisztencia témájában, azért, hogy valóban a lehető legjobban el tudjuk kerülni az, hogy az emberek egyszerűen triviális betegségbe belehaljanak, sajnos ez már előfordult, pedig csak néhány eurós oltásról lett volna szó. Az összes adatot biztosítani tudjuk erre a témára vonatkozóan. A bizottság úgy tudom, hogy jobb helyzetben van e tekintetben, és sokat tesz érdekében. Az adaptív út tekintetében többen felvetették ezt a témát. Először is néhány szám. 62 cég, 62 gyógyszerrel nyújtottak be kérelmet, hogy az adatív úton keresztül végezzük az eljárást. Mi csak 18-ra vonatkozóan fogadtuk el, hogy ezt megvizsgáljuk, és csak 7-re adtunk engedélyt. Lehet azt mondani, hogy ez nem egy sikertörténet, de azért azt nem lehet mondani, hogy mi támogatjuk a hozzáférést mit jelent mindez, amikor egy adatív eljárás követünk. Egy komoly gyógyszer igényt mérünk fel, bizonyítékokat kell begyújtani, hagyományos módszerrel nem lehetséges a bizonyítékot benyújtatni. Itt kis populációról van szó, nagyon ritka, ritka vagy nagyon ritka betegségekről van szó amikor hagyományos klinikai randomizált vizsgát, vizsgálatot egyszerűen nem lehet végezni, vagy túl sok ideig tartana, egyszerűen a betegség jellege miatt nem lehet ezeket elvégezni. Az előny és a kockázat módszertár, tehát hogyan e-, elemezzük az előnyöket és a kockázatot, ez a módszer megváltozott feltételezve azt, hogy egy kis populációról van szó, és az elmondásos az orvosi, illetve gyógyszárati igény. Itt magasabb szinten végezzük ezt a módszert, nem alacsonyabb szinten. Mi hol van a probléma? A probléma akkor merül föl, amikor eljutunk a lánc utolsó fázisához. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy a recept használ, például betartsák a lehetőségeket, a, hogy történik a kifizetés, ezek az problémák nincsenek megoldva. Itt egy pilóta projektről van szó, itt gondolkodunk arról, ez egy megközelítési lehetőség most az adaptív út. Nagyon sok aspektus kell még vizsgálni, megvitatni, megoldani. Ez egy lehetséges megközelítés a megoldatlan, megoldatlan problémák esetén és december 8-án egy találkozónk lesz a bizottság javaslata alapján. Ott fogjuk tisztázni ezeket az aspektusokat, és ott fogjuk megvizsgálni, hogy valóban a jövőben ez egy megfelelő módszer-e, mik a gyengeségei, mik az erősségei, lehet-e javítani, kell-e változtatni, és remélem, hogy az összes érdekelt fél hozzájárulásával, hogyha van jobb megoldás, vagy pedig javítani lehet az adatű megközelítést, akkor kérek mindenkit, hogy segítsen minket ebben a munkában. Mostanáig nem láttam új javaslatokat. A bizonyítékok felállítása tekintetében a valós újraértékeléshez képest kis populáció esetén ahol nehéz bizonyítékot generálni. Szabadalmi kérdés. Igen, egyetértek a felvetett kérdésekkel. Ár, szabadalom meghosszabbítása, piaci lehetőség megragadása, a gyógyászati igényel szemben valós vagy feltételezett piaci hozzáférési útak felmérése. Sajnálatos módon nem tartozik a mi lehetőségeink közé, hogy a szabadalmi témákkal foglalkozzunk gyerekgyógyászati mentesítést tudunk elérni. Igen, egy másik fontos témát is említettek, a hiányok a, para, a párhuzamos import miatt. Mi itt is csak fel tudjuk vetni a problémát. A hiányokkal csak akkor tudunk foglalkozni, hogyha ennek az oka a minőség. De minden esetre sikerült egy gyógyászati szövetségi csapatot felállítani, ebből az összes tagállami gyógyászati ügynökség, az EMA és a bizottság képviselői ülnek ebben a bizottságban, és itt próbáljuk ezt a problémát kezelni. A párhuzamos import export sajnos hogy nem tudunk foglalkozni, és nem tudunk beavatkozni. Még más főigazgatóságok sem tudnak ezzel egyetem foglalkozni, úgy gondolom. Ez súlyos probléma, és örülök, hogy felvetik a kérdést, hiszen ennek súlyos következményei vannak a párhuzamos export importa Érdekütközés, források, kétféle módon lehet ezt megközelíteni. 60 teljes idejű dolgozónk van, akik az ügynökségekben, a hálózatokban dolgoznak azon, hogy folyamatosan nyomon kövessék az érdekütközést. Proaktív ellenőrzéseket végeznek, exposzt ellenőrzéseket végeznek, és randomizált ellenőrzéseket végeznek. Úgy gondolom, hogy a érdek ütközési politika tekintetében a miénk a legrobosztusabb, a legerősebb az egész világon pedig nem rendőrségi testület vagyunk. Úgyhogy nagyon is üdvözöljük azokat az embereket, akik tájékoztatni tudnak minket, és várjuk ezt, de sajnos ezzel nem tudunk túlépni. az érdekütközési politikánk a legjobb, ami csak lehetséges a jelenlegi jogalkotási környezetben sőt, hogy kicsit már túl is léptük a lehetőségeinket. <laughs> Még megnézem, hogy hát, még plusz adatokat tudnék közölni önökkel ebben a témában. Három szakpolitikánk él, különböző szinteken, igazgatósági szinten, szakértői bizottság, 2012 óta van egy érdekütközési csapatunk, és mindent közé teszünk. De ezen túl is szükségünk van a külsősök támogatására. Hogyha bárki bármit megtud, akkor jelentsék nekünk, és biztosítom a beavatkozásunkat. Dani asszony említette az antibiotikumok rutin jellegű használatát az állatállományban. Igen, a célunk az, hogy 65%-kal csökkenjen az állatgyógyászatban az antibiotikumok felhasználása az idei. Kolisztin felhasználására vonatkozik a 65%-os adat. A hatodik jelentés erre vonatkozóan egy kis csökkenés mutat, nem növelés mutat az antibiotikumok állatgyógyászati használatában, Úgyhogy még mindig nagyon sok feladat áll előttünk, ezzel egyetértek. A bizottságban folyik az állatgyógyászati jogszabályok felülvizsgálata. Úgy gondoljuk, hogy ez egy megfelelő irány, és reménykedünk abban, hogy ez az új jogszabály valóban eléri azt, hogy csökkenjen, illetve eltántorítsa a szükségtelen antibiotikum felhasználástól a gazdákat. Az emberi oldala um, persze a probléma a nem megfelelő használat, közvetlen ellenállás, az ember, a rezisztencia az egyik probléma. És Természetesen még egyszer mondanám, hogy a bizottság foglalkozik a kérdése, mi részt veszünk ebben a munkában, részt veszünk a koordinációban és a másik két ügynökséggel együtt, ACDC és az EFSA persze. A hamisítás. Féte, ez a hamisítás, ez nagyon fontos téma, mint joggal mondták a végrehajtás oldalán, hogy a tagállamok a felelősek, nincsen beavatkozási lehetőség, adott esetben iránymutatásokat fogalmazhatunk mert nyomást gyakorlunk, publikációs lehetőségeink vannak. Amit tehetünk, hogy egy konkrét kérdés is volt, melyik az, amire válaszolni kell a hogy Jó, már látom, hogy eh, biztosak lehetünk abban, hogy nincsenek eh, eh, hamisított gyógyszerek Európában soha többé. Persze nem lehetünk biztosak abban, de a felügyeleti szint a kapacitás ezen a területen itt Európában azért elég jó, mm, kevés, nagyon korlátozott számú hamisítási problémánk van a gyógyszereknél. A gyenge pont az a web a honlapokon keresztül történő vásárlás, tehát 90%-ban ott hamisított gyógyszer van, nagyon nagy veszélyeztetési potenciállal. Azul a hagyományos gyógyszer rendszert alkalmazzák ott, azért az megészhető rendszerek, mm, a gyógyszertári rendszerek, a hagyományos módon, mint mondtam. Ha, mm, amit tehetünk, azt megtesszük természetesen, és és hát az ár az egy fontos dolog, tehát és eh, gyógyszerni, hát drága kövek nem tudnak olyan árakat produkálni, mint a gyógyszerek manapság, tehát az árak fontosak, és hát ezeket igyekeznek habisítani, vagy alternatívákat kínálni. Itt látjuk a bűnözés lehetőségét. Mi információval tudunk rendelkezésre állni. Tudom, hogy vannak tagállamok, amelyek a határőrséget is felhasználják, a vámot, stb. Mi mindent elkövetünk, a végrehajtás útnak indult, jó. De a tagállamok dolga ez, az ő hatáskörük az árképzés, természetesen nincsen közvetlen jogkörünk itt, amit tehetünk és igyekszünk tenni, az az, hogy amennyire csak lehet hatékonyan találjunk utat, módot arra, hogy ne terheljük a fejlődést, ne, és a kutatását a cél az, hogy átkerüljön a piaci előnyökbe. Amit tehetünk, az az, hogy szorosabban együttműködünk az HTE-t testülettel, hogy tényleg a hozzáadott értéket tudjuk feltárni egy új módszer esetében, vagy gyógyszer esetében, de hát, hogy ez hogy működik, hogy jutunk el az árképzéséget, ez nem könnyű. Én úgy látom, hogy az Európai Unió itt jó részt még tagállami szinten dönti el a kérdés, kérdéseket nehéz itt hatékonyan tárgyalni ilyen értelemben. Forráshiány. Vannak forráshiányaink, egy néhány példát mondanék azért erre. Egy, mindenki azt mondja persze, hogy több forrásra van szükség, az én vezetőim is azt mondják, hogy több forrásra van szükség, keresnek emiatt teljesen szokásos megközelítés, ami viszont kritikus, három eh, rendeletet eh, ültettünk át a gyakorlatba, és hát nem sikerült ezt megfelelően javítani, megfelelő emberek bevonásával. Belül alokálunk személyzetet, ha erre szükség van, tehát eh, a kevésbé fontos tevékenységeket átcsoportosítunk, ugye adatvédelem, ahol fontos, ahol a bizalmas kezelés szükséges, ahol szak szakértelemre van szükség, ott megbízható és tapasztalt embereket kell bevonni, ez nyilvánvaló. Csak egy példát mondanék a dokumentumokhoz való hozzáférésnél. 25 emberünk van erre. Ez azt jelenti, hogy 25-nek volt, viszont a legjobbakat kell oda átcsoportosítani mert ehhez ismerni kell az egész ügymenetet, hogyha adatokat akarunk közzé tenni. Ez elkerülhetetlen. És ez a központi tevékenységünk kárára megy időnként, hogyha kezdeményezünk dolgokat, mint a kor, vagy nem elég tapasztalt fejlesztőink vannak, akkor Hát ebbe energiát kell fektetni, igyekszünk új fejlesztőket, tudósokat bevonni, mert a betegeket kell megvédenünk. Ezek az emberek kiváló ötletekkel állnak elő, időnként jó gyógyszereket akarnak fejleszteni, de a tapasztalat időnként hiányzik. Vagyis betegeket vonnak be kísér, kísérletekbe, és utólag kiderül, hogy ez teljesen felesleges volt, és kockázatoknak volt kitéve a beteg. Ezért aztán ez itt módos, mint egy hat, ki kell képeznünk embereket, mint egy száz jegyző, könyv egy protokollozó asszisztenst, és elértük a kapacitásunk végét, hogyha szakértelemre van szükség, meg tapasztalatra. Egyébként azt mondták, hogy 2%-os csökkentést is végre kell hajtanunk évről évre. évre a munka erőterületén, de növekszünk egyelőre, de a növekedés könnyen bizonyítható, mert a költségvetésünk növekszik, ez egy pozitív, egy robusztus költségvetés, vagyis azt látjuk, hogy elméletileg plusz szakértelmet be tudunk vonni, de nem eredményben ezt nem teszik lehetővé és eljutunk a fordulópontig, amikor ez már nem fog menni. De ezt nem a az itteni szakbizottságban kéne előadnom, mert innen támogatást sokat kaptunk. Elnézést kérek, hogy elfelejtettem valamit az imént. Köszönöm. Azt hiszem, ezt a pontot lezárhatjuk ebben a pillanatban. Köszönjük szépen Rázi úrnak azt, hogy eljött, és részletes magyarázatokkal állt rendelkezésünkre, és ezzel rá, és sokat válaszokat is kaptunk persze, de rátérünk a következő napi rendi pontunkra, egy eh, állásfoglalási indítványra, vagy egy állásfoglalásra vonatkozó indítvány, eh, a gyógyszerek, gyerekgyógyászatban alkalmazott gyógyszerekről Grosztet asszonyi felelős ennek parancsoljuk. Köszönöm, elnök úr. Egy ö, olyan állásfoglalásról van szó, ami a gyermekgyógyászati gyógyszerek rendeletének a felülvizsgálatára vonatkozik. Fontos ez az állásfoglalás, két oka van. Egyrészt nyomást kell gyakorolnunk folyamatosan a bizottságon. 2017 elejére tervezik ők a rendelet felülvizsgálatának a közétételét. 2006-os rendeletről van szó. Nagyon nagy az igény a gyerekorvosok, a szülői szövetség, a beteg gyerekek a szövetsége részéről, azért, hogy a lehető leggyorsabban lépjen a bizottság. Ezért már egy bizonyos idő óta próbálunk nyomást gyakorolni, de hát sajnálatos módon még mindig mm, várnunk kell, és 2017 elejét meg kell, hogy várjuk. Másodikok. Bizottság számára jeleznünk kell pontosan a jelentés közététele miatt, hogy milyen módon kellene módosítani és javítani szerintünk a rendeletet, és ezekre vonatkozóan javaslatot állítunk össze. Én jelentős tevő voltam a 2006-os rendelet esetében is. Jelentősen lehet javítani a rendeletet, például laboratóriumok kötelezése, a felnőttek számára kifejlesztett gyógyszerek esetén a kísérletek lefolytatására koncentráltan gyermekek számára is. Nagyon fontos, hogy vannak olyan területek, és konkrétan például a, a rák esetén az innováció, új gyógyszerek fejlesztése gyerekgyógyászatban sajnálatos, de még mindig nagyon ritka, és úgy gondolom, hogy ez valóban sürgős feladat lenne. Valójában én személy szerint nem támogatnám a rendelet teljes felülvizsgálatát, kivéve ha a bizottság úgy ítéli meg a jelentésében, hogy ez a legjobb eszköze a helyzet javításának. De sürgős dologról van szó, ugye, amikor általános felülvizsgálatra kerül sor, akkor nagyon sok időt vesz igénybe. A betegeknek nincs erre ideje, nem tudják kivárni. Továbbá a jelenlegi szöveg nagyon munka alap, és nem lenne jó, hogyha megkérdőjeleznénk a vezető, a vezérelveket. Ezzel együtt persze lehet javítani általánosságban is a rendeletet, illetve ügynökségi iránymutatások eszközével például, úgyhogy csak néhány példát említenék erre. Először is gyerekgyógyászati kísérletek végrehajtása, nem a gyermek betegséggel kapcsolatban, hanem a, a felületek esetében már kifejlesztett molekuláris mechanizmusok alapján. Most ez nem működik jól a gyermekrák esetén. Egyszerűen azért, mert nagyon sok a kivétel, arra utalva, hogy gyerekek esetén nem létezik az agyadott betegség. Tehát kötelezni kéne a gyerekgyógyászati kutatások elvégzését, és csökkenteni kéne a kivételek számát. Túl sok engedélyezett kivétel létezik, és emiatt nem működik mindez. Aztán a gyerekgyógyászati kutatási terveket valósabbá, reálisabbá kell tenni, rugalmasabbá kell tenni a laboratóriumtól az ügynökségig. Ma túl sok kötelezettség van. A kutatási tervek gyerekgyógyászat esetében sok ideig tartanak, sokszor föladják ezeket, mert nincsenek megbízható adók. Ezért rugalmasságot kell biztosítani, de rendszerességet is egyúttal. A következő témám, hogy a szankciós rendszert újra kell értékelni, javítani kell, mert ma vannak ösztönző eszközök, 6 hónap plusz idő a szabadalmak esetén, de túl későn valósulnak meg ezek az intézkedések a folyamat során. Aztán nincs semmilyen ösztönző eszköz, csak, csak kizárólag a gyerekgyógyszerek esetében. A hat hónapos védelem az hasznos, hogyha egy terméket forgalmaznak, felnőtt és gyerekgyógyszerként is de nincs túl sok haszna, amikor olyan gyógyszerről van szó, amit csak gyerekeknél használnak, hiszen sokszor itt ritka betegségekről van szó, és ezért nagyon korlátozott a piac. Hogyha javítani tudjuk az ösztönző intézkedéseket, és felállítunk hatékony szankciókat a laboratóriumok számára, amelyek nem tartják tiszteletbe a kötelezettségeket, így a rendelet sokkal hatékonyabb lehetne a gyerekgyógyszerek esetében. Miért mondom azt, hogy nincs teljes szükség általános rendelet felülvizsgálatra? Egyszerűen azért, mert ezek az intézkedések, amelyekről én beszélek, ezek a jelenlegi rendelet szellemében már szerepelnek, és ezért valójában gyors végrehajtásra lenne szükség. Úgy gondolom, hogy a frakciókon átmutatott általános támogatást tudunk kapni ebben a témában, már beszéltem néhány kollégával. Fontos lenne, hogy szolgáljuk a beteg gyerekek érdekét azzal, hogy gyorsan lépünk ebben a témában. Köszönöm. Gentile. Gentile. Köszönöm, elnök úr. Már többször volt lehetőségünk arra, hogy beszéljünk, hogy ez a téma miért annyira font, miért fontos. Egyetértek a kollégával, a tekintetben, hogy mennyire fontos és mennyire szükséges az, hogy gyorsan lépjünk és jól lépjünk. A téma nagyon fontos szociális szempontból. A számoktól függetlenül, pontosan ismerjük a számokat, de ezektől függetlenül 6 ezer gyermekbeteg vagy kamaszkorú beteg, aki évente meghal. Ezen túl Fontos, hogy gondoljunk azon betegekre is, amelyek lehet, hogy túlélik a betegségeiket, de fontos korlátozásokkal kell, hogy éljenek, és fontos komplikációk merülnek felszállnók, amelyek az életminőségüket jelentősen sértik. Továbbá úgy gondolom, hogy felül kell vizsgálni a rendeletet, meg kell oldani néhány nem egyetemi megfogalmazást. Gondolok például az akció vagy a cselekvési mechanizmus értékelésére, ehelyett inkább kísérleti megelőzés vagy megelőző használatról kéne beszélni az felnőtt onkológiai gyógyszerek esetében. Tudjuk, és az erre vonatkozó információk nagyon jó minőségűek és rendelkezésre állnak. Tudjuk, hogy nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen az, hogy egy felnőtt korban bekövetkező rákbetegség ugyanolyan módon fölépjön gyerekeknél. De vannak olyan gyógyszerek, amelyek a felnőtteknél nagyon hatékonyak, és hatékonyak gyógyászatban is. Olyan rákbetegségekről van szó, amelyek gyakran kevés valószínűséggel fordulnak elő felnőtteknél. És itt most utalnék az ösztönzőkre, és arra is, hogy a sürgőséget figyelembe kell vennünk. Nagyon fontos, hogy a kutatás, a kutatási szektor megfelelően tudjon foglalkozni ezzel a témával. Gazdaságilag, anyagilag ez nem előnyös, az egyértelmű, de a szociális szempontból, társadalmi szempontból rendkívül fontos. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amikor a módosító indítványokat újra fogalmazzuk, ott meg tudjuk majd találni a közös hangot. Ahogy mondtam, fontosak az ösztönzők, de fontos az is, hogy támogassuk a hálózatok kialakítását, és ösztönözzük a kutatást is. Gondolok például olyan kutatólaboratóriumok bevonására, amelyek például egyetemek mellett működnek, vagy állami keretek között működnek, és ezek hasznosak lehetnek. Köszönöm. Grazie, now Mr. Pieka. Köszönöm, Pieka úr. Köszönöm szépen. Amit eh, ma megvitattunk, az a gyerek eh, gyógyszerek alkalmazása. Ez egy fontos téma, ugyanis fel kell hívni az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy igenis sürgető, hogy eh, vizsgálják felül a 1901 per 2006-os rendeletet. Nagyon jól ismert, eh, hogy eh, itt nehézségek vannak. Pillanatnyilag eh, tíz éves jubilemet üljük annak, hogy elfogadtuk ezt. A korszerű technológiák mellett tíz év, ez egy örökkivalóságnak tűnik. Egy folyamatos fejlődést látunk ezen a területen, a kezelési módok változnak, újfajta eszközök kerülnek a piacra, a legmodernebb gyógyászat, személyre szabott, testre szabott gyógyászatot jelent, és ez vonatkozik a gyógyszerekre is. Vagyis jelentést kell készíteni a gyógyszer alkalmazással kapcsolatban a gyerekek esetében, és, mint mondtuk, év végéig, jövő év ennek el kell készülnie, és azonnal jogalkotói tevékenységbe is bele kell vágni, hogy javítsuk ezen a szinten a szabályozást. Ez rendkívül fontos, mert emberi életekről beszélünk, egészségről, és hát még külön kiemelném, hogy gyermekekről van szó. Az új jogi szabályozás a gyerekgyógyszerek esetében egyrészt külön kell, hogy vizsgálja a hozzáférhetőséget, és itt az észszerű költségekre is gondolok, amikor erről beszélek, eh, a legkorszerűbb, hatékony gyógyszerek alkalmazása mellett, de eh, azt gondolom, hogy eh, arra kell bátorítani, ösztönözni az intézményeket, gyógyszergyárakat, hogy a végrehajtásban vállaljanak aktív szerepet. Gyakran beszélünk erről, és a nem szellemi tulajdonjogok témáját sem szabad elfelejteni, akkor a idevágó rendeletek módosítása lehetővé teszi, hogy csökkentsék a feszültséget ezen a területen. Klinikai vizsgálatokat sem szabad szem előtt téveszteni, és a tagállamoknak megvan a maguk szerepe, azokat kell szem előtt tartani, akik magas szinten végzik ezt a tevékenységet. Minden területen javítani kell, és minden nemű pozitív módszert fel kell használni, hogy megvédjük az emberek életét. Mindenekült az onkológiai betegségek, a rákbetegségek esetében kell külön odafigyelnünk, vagy ritka nagyon ritka betegségek esetében vonatkozik ez gyermekekre, ahol nagyon ritkán találkozunk egy egyes betegséggel. Ez egy komplex, nehezen megközelíthető kérdés. Az új rendelet segíthet abban, hogy itt egy rugalmasabb megoldást találjunk, és egy komplex megoldást, és új bázist alkossunk a tagállamok számára a költségvetési területen is. Tehát megfelelő áron hatékony kezelést biztosítsunk a legfiatalabbak a leg számára. Pedricini úr. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. A téma gyógyszerek, gyerekgyógyászati használata nagyon fontos kérdés, oda kell figyelnünk erre. Mi is az állásfoglalás céljával egyetértünk, főleg azzal, hogy említi az állásfoglalás, hogy hiányoznak nagyon sok esetben azok a gyógyszerek, amelyek kizárólag gyerekbetegségek ellenében lennének hatásosak. Érdek ütközés merülhet föl a gyermekgyógyász közösség és a tagállamok között. Az Európai Unió a gyógyszergyárak számára biztosítják azt, hogy esetlegesen, tehát azt jelezik, hogy esetleg használni lehessen a gyógyszereket gyerekgyógyászatban. Amikor egy gyógyszergyár biztosítja, hogy kikísérleztet a gyógyszer gyerekek között is, annak ellenére, hogy a biztonságot vagy az eredményt biztosítani tudná, akkor is eladhatja a gyerek gyógyszerként. Tehát a felnőttek számára kidolgozott, majd gyerekgyógyászatban bevizsgált gyógyszerek esetében lehetőséget biztosít a gyógyszergyárak arra, hogy a szabadalom határidejét meghosszabbítsák azt mondták nekem, hogy módosító indítványokat majd benyújthatok. Persze, meg fogom tenni, de ezt az állásfoglalást, ahogy most fogalmaz, nem tarthatjuk fenn, mert ezt a témát tisztázni kell. Fölmerül az a kockázat, hogy elfogadunk olyan lehetőséget, amit csak a gyógyszergyárakat szolgálja, és nem pedig a gyermekbetegségek gyógyítását. Köszönöm szépen. Bizottsághoz. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Risz Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor szeretném elmondani, ez egy rendkívül fontos szociáletikai és politikai kérdés az Európai Unió számára, ha a gyerekek egészségével, kezelésével foglalkozunk. Ezért örülünk, hogy az önök szakbizottsága is időt szán erre. Azt gondolom, hogy a politikusoknak itt a lehető legjobb megoldásra kell törekedniük. Helyes időben kerül sor a vitára. A második jelentés készíti elő az Európai Bizottság ezen a területen a gyerek gyógyszerek alkalmazásáról. És a pediatriai gyógyszerek, kezelések feladata, hogy a lehető legjobb elérhető megoldás kínálja a gyermekek számára úgy gondoljuk, hogy egy jogalkotói ösztönzésre is szükség van ezen a területen, és ö, itt adott esetben a piacokat ö, is fel kell készíteni erre és ö, emlékeztetni kell arra is, hogy, hogy amit a gyógyászok és a szabályozók is gyakran mondanak, ö, a gyerekek nem csak kis felnőttek, hanem többről van itt szó, és ezt a megközelítést figyelembe kell venni a rendelet készítés során. Nagyon konkrét ö, szükségleteik vannak, és ezt nagyon konkrétan figyelembe kell venni a kezelések során is. A rendeletnek ö, feladata hogy megváltoztassa a piac működését ezen a területen, a cégek hozzáállását meg kell változtatni, és a szabályozók feladata, hogy éljen a lehetőségeivel és befolyásolja a cégeket, és ö, ö, megfelelően elősegítse a programok fejlesztését. Itt az új termékek számát kívánják növe, növelni, és megfelelő bizottság áll rendelkezésre, hogy vizsgálja az itteni lehetőséget. Itt meg kell nézni persze azt is, hogy egy rendelet mire képes önmagában, és természetesen vannak kötelezettségek, és a fejlesztés elősegítése a fő probléma, amikor a beavatkozásokról beszélünk itt, ezt a gyerekgyógyászat területén mert ami itt speciális igényként felmerül, az gyerekeket érint csupán. Ezért kell végig gondolnunk, hogy mi az, ami a speciális igény a gyerekeknél, mi az, amit kezelni akarunk, mi az, ami, amire figyelnünk kell. És hát az új program azt jelenti, hogy arra ügyelni kell, hogy ne induljunk el vakvágányokon, és persze hallottuk Pieka úrtól, hogy mi az, amit el kell várni az új fejlesztések kapcsán. Hatékony prioritásokat kell kijelölni, hogy az erőforrásokat koncentrálni tudjuk és egyértelmű bizonyítékokkal kell alátámasztani, hogy érdemes valamit eltámogatni. Aztán vannak gazdasági hatásai is egy rendeletnek, ha megalkotjuk, mert látni kell, hogy milyen ösztönzőket tartalmaz ez. Nagyon fontos a bizonyítékok, az evidenciák kérdése, nem olyan könnyű ugyanis megállapítani ezt. Egy néhány héten belül, reméljük még ezen a, ebben a hónapban egy hogy konzultációt kezdeményezünk a nyilvánosság előtt, és mindenkit meg akarunk hallgatni, mielőtt a jelentést elkészítenénk véglegesen. A gyermekgyógyászokat, a rákutatókat, az ágazat képviselőit is meghallgatjuk. Az Európai Bizottság még a következtéteseket nem nem tudja levonni egyelőre, mert nem látjuk előre, hogy mi történik, de reméljük, hogy 2017 során a jelentés végleges formája megszületik. Egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy egy ilyen pediátriai mm, projektet be kell helyezni egy nagy összefüggésbe, és általában hogyan kezeljük a gyógyszercégeket például, és a gyógyszerek való hozzáférésről is készül egy jelentés, ezt is figyelembe kell venni, tehát van az egésznek egy, egy szélesebb kontextusa is és a gyerekgyógyászati szabályozás, az idevágó rendelet konkrétan gyerekekre vonatkozik, de azért egy nagyobb összefüggésbe kell látni. Nemzetközi együttműködést is szeretnénk fejleszteni ezen a területen. Szeptember végén mi szakértők és más szakértők is összejöttek, hogy megnézzük, hogyan tudunk az óceánon átnyúló együttműködést kialakítani. Mint már elhangzott a korábban a klinikai vizsgálatok, az alacsony populáció, ezek azok a problémák, amelyekre külön kell figyelnünk. Végül pedig egy nagyon konkrét kérdést is felvetnék, egy konkrét témát, amit önök is említettek, az onkológia területe, az onkológiai gyógyászat, és kollégákkal erre külön figyelmet fordítottunk. Ezek után 11 gyógyszert tudtunk engedélyezni, az onkológiai területen. Ez nem túl nagy szám persze, de a rendelet megszületés előtt három ilyen termék volt, amelyre itt hivatkozni lehetne ebben az összefüggésben. De persze ez egy komplex, egy bonyolult kép, itt számos dolgot meg kell néznünk, mielőtt a végleges jelentés megszületik. És amint rendelkezésre áll, akkor bemutatjuk önöknek és a tanácsnak is a jelentést. Köszönöm szépen! Határidőre hívnám fel a figyelmet, november 10-e dél, a szavazás az MV-ben decemberben lesz. További napi rendi pontunk nincs. A következő ülésünk lesz november 21-én lesz Strasbourgba. Várom Önöket. Köszönöm szépen. Ezzel berekeztem az ülést.